Uh, please sit down, we will start. Megkezdjük a munkát. Also wir haben heute die Anhörung. Mámam, a meghallgatást tartjuk ma délután az Unió közép- és kelet-európai tagállamainak közlekedési elérhetőségéről és összeköttetéséről. Három pódiumbeszélgetést tartunk, illetve három panel lesz. Az első panel áttekintést ad, és Közép-Kelet-Európa hozzáféréséről szól. Másodszorban a környezeti infrastruktúráról lesz szó, és a civil társadalom szempontjairól is beszélünk. Harmadsorban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 of transport and accessibility and connectivity challenges in the Baltic Sea region. VASAB, the organization I represent, is a cooperation of ministers responsible for spatial planning and development of the Baltic Sea region. This network for more than 20 years observes territorial development. Hálózatát képviselem. És eh, itt a hozzáférhetőség kérdéséről van szó. Ezek általános hozzáférhetőségi kérdések, és ezek sokkal inkább a területi struktúra kérdéseit vetik fel, nem csak a közlekedési kérdéseket. Ahogyan a miniszteri konferencián idén elhangzott, a régió specifikus kihívásokat tartalmaz a fizikai hozzáférhetőség tekintetében. A nagy távolságok, a nagy tengeri területek, a különböző módozatok, közlekedési módozatok összekapcsolása speciális kihívásokat jelenít meg, és így alacsony hatékonyságú a közinfrastruktúra felhasználása. A megbízható hálózatok működése nem csak gazdasági növekedést teremtene, hanem a hosszú távú összekapcsolhatóságot is biztosítaná az EU belső és külső térségei között, segítene az északi és a déli, keleti és a nyugati területek összekotatásaiban. Egy értékelés alapján csupán Németország és Nyugat-Lengyelország rendelkeznek közepes, de nem központi hozzáférhetőségi potenciállal a közúton a vasúti összeköttetés jobb Németországban, Svédországban és Dániában, de sokkal rosszabb Dél-Lengyelországban, Litvániában és Észtországban. Aviation ensures main connection of the region to the core Europe. Nagyon a Európa magjához való összeköttetést a légiközlekedés biztosítja, de a pilóták sztrajkja, mint a mai nap, vagy az izlandi vulkán kitörés, láthatjuk, hogy milyen módon akadályozza meg a légéközlekedést, és a áruszállítás tekintetében nem lehet az a fő módozat. Eleve a nyugati és a keleti országokban, a régiónkban más-más megközelítés érvényes. A légi közlekedés, igazi pozitív változás a balti államokban, azon túl a közlekedés tekintetében, azon túl, hogy egy-két új kamputvonalat is létrehoztak. Svédország, Lengyelország öm, számára a vasúti közlekedés kialakult, de a balti államok számára nem. Holott a multimobális hozzáférhetőség, a balti metropolis, metropol fővárosi térségek számára megnyugtató, de az egész régió tekintetében jelentősen az EU átlag alatt van. A hozzáférhetőségi potenciál vasútról beszélek, minden balti tengeri régiós országban, Németország kivételével alacsonyabb az EU-s átlagnál. A régióban nincs elegendő logisztikai infrastruktúra, nincsenek teherterminálok, és ezek persze befolyásolják az áruk, a javak bekerülési árát, és megnehezítik a cégek életét, hiszen magasabb költségeket jelentenek a gyártóknak, a termelőknek, és magasabb bekerülési költséget a fogyasztóknak. Tehát kompetitív hátrányt jelentenek. A kutatásunk világos lineáris korrelációt mutatott fel a hozzáférhetőség és a regionális gazdasági performancé vagy teljesítmény tekintetében. Ezt láthatják a szlájdon. Kelet-Európa bizony nem a legjobb részén helyezkedik el ennek a szlájdnak. Az új tenti politika hosszú távú területi szempontok figyelembevételére tett javaslatot, és ez a tanulmány kimutatta, hogy a tenti a hozzáférés tekintetében nagyon fontos, de még mindig vannak kapcsok, melyek hiányoznak. És még mindig vannak határokon átnyúló szűk keresztmetszetek, melyeket ki kellene tágítani. Ráadásul a TNT finanszírozás nem lesz elegendő arra, hogy minden tervbe vett projektet végre is hajtsunk. A regionális kó együttműködési projektek segíthetik a nemzeti és a tenté szakpolitikai kezdeményezéseket annak érdekében, hogy a régió hozzáférhetőbb legyen. A VASZAB fontos szerepet játszik a helyi együttműködés támogatásában. A VASZAB miniszterek, ez ugye az én szervezetem, a VASZAB miniszterek idén szeptemberben kihangsúlyozták a tenti fontosságát a regionális fejlesztés számára, és hangoztatták a zöld szállítás és közlekedési koridorok képítésének fontosságát, és a tenté hálózat regionális hálózatba való bekapcsolásának fontosságát, hiszen így lehet a jobb teritoriális kohéziót biztosítani. Köszönöm. Köszönöm szépen, és azt is köszönöm, hogy ilyen pontosan betartotta az időt. Klar. Und dann gebe ich äh, jetzt für sechs Minuten das Wort Herrn Most pedig megadom a következő felszólalónak, Jasek Slachtának, a Warsaw School of Economics részéről a szót, aki az ESPON ET 2050-es projekt fényében beszél a területi hozzáférhetőség kérdéséről. Slachta úr. Eh, I was lucky to participate during last four years in... Köszönöm szépen. Az tíz éve hívtak meg az ESPON Európai Terület 2050-es projekt munkatársának, és ez a néhány héttel ezelőtt elkészített végső jelentésünk. A hozzáférhetőség tekintetében Európa nagy különbözőséget mutat. Van a híres ötszög, a hozzáférhetőség metropoliszei rajzolják ezt ki, de Európa nagy része nehezebben hozzáférhető. Ha megnézzük, hogy hogyan változott meg az elmúlt évtizedekben a helyzet, akkor a következőt látjuk. Nézzék meg ezt a térképet, hogy változik. Látják? Látják? És most? Látják? Európa közepen egyre inkább javul, a közlekedési hálózatok javulnak, ugyanakkor Európa többi része pedig kvázi kiürül, a hozzáférhetőség csak rosszabbodik. Hogyha megvizsgáljuk a belső hozzáférhetőség kérdését, és figyelembe vesszük az eredeti fővárosokhoz való hozzáférést, akkor láthatjuk, mondjuk a vasúti és a közúti közlekedést látjuk Lengyelországra kivetítve, és igazi rossz és szomorú helyzetet látunk, főleg Kelet-Lengyelországban, ahol a eredeti történelmi központok eléréséhez gyakran több mint három órás útra van szükség közúton vagy vonaton. Térjünk vissza az ESPON projektre. Három szcenáriót vázoltunk föl 2050-re. Az egyikben az európai globális városok támogatását vázoltuk föl. Látjuk, hogy a legtöbb esemény a Pentagonban, azaz az ötszögön belül történik, nagyon kevés történik ezen kívül. Készítettünk egy második szenáriót, ez a városok hálózatának támogatása. Láthatják, hogy sokkal kiegyensúlyozottabb a fejlődés. A harmadik szenárió a vidéki és régiók támogatását irányozta elő. Ez előnyöket és hátrányokat tartalmaz, kiegyensúlyozottabb bár, de kevésbé hatékony gazdasági a források felhasználása tekintetében. Miről szóltunk jelentésünkben? Jelentésünkben néhány ajánlatot, ajánlást fogalmaztunk meg először is. Fontos, hogy nyitottan és policentrikusan dolgozzunk. Hogyan érjük ezt el? Európát globálisan össze kell kapcsolni, a szomszédos országok közötti fejlesztést is támogatni kell, Kelet-Európára, vagy akár Észak-Afrikára is gondolok. Ezen felül nagyon fontos, hogy az eredeti diverzitást és az indigén vagy ősi meglévő fejlesztésre visszatérjünk. Például Kelet-Lengyelországban Kelet nagyon rossz eséllyel élnek az emberek, és éppen ezért a városi struktúrákat jobban kell támogatni illetve a vidéki struktúrákat is, és biztosítani kell a természeti erőforrások fenntartható felhasználását. Mit jelent a Connecting Europe Globally? Kapcsoljuk Európát be a globális hálózatban? Nos, hogyha az európai piacokat a globális versennyel akarjuk szembeállítani, és globális fenntarthatóságot akarunk biztosítani, akkor nagyon fontos a szállítási és telekommunikációs hálózatok integrációja, valamint a globális gétvék, tehát a világ irányába nyitott kapuk kiépítése. Nagyon fontosak az intelligens energiahálózatok, amelyek decentralizált hozzáférés biztosítanak a megújuló energiaforrásokhoz. Márpedig, hogyha a szomszédos régiókkal való társfejlesztésről beszélünk, a következő szempontokról kell beszélni. Az Európai Unió közlekedési hálózatát és telekommunikációs és energiahálózatát a szomszédrégiókkal kell összekapcsolni, integrált területi fejlesztésre van szükség. Lássuk a következő címet, nyissuk meg az eredeti diverzitás előtt az utat, és az eredeti vagy ősi fejlesztés előtt az utat, vagy az indigén fejlesztés előtt az utat. Ez alatt a fejezet alatt elsősorban megfelelő infrastruktúra igénye jelentkezik helyi vagy regionális szinten. Hiszen illetve potenciáljukat kell kihasználni, hiszen nagyon sok régióban fennáll az esély, a potenciál megvan, de nem építenek arra. Látjuk, ezek itt az európai hálózatok a legrosszabb helyzet, a keleti határoin van az EU-nak. A Via Carpatia terv például nagyobb kapacitást és nagyobb hozzáférhetőséget biztosíthatna. Nem csak a kelet-nyugati, hanem az észak-déli eh, koridorok fontosak tehát. A www eh, e oldalon, illetve a www.et2050-es oldalon olvashatják el ezt az egész tanulmányt, a háttéranyagokat, eh, és itt felsorolom azokat az intézményeket és személyeket, akiktől a gondolatokat nyertem. Köszönöm. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Már is a következő 6 perces előadást hallgatjuk meg. Matthias Jurek, a UNEP Vienna interim titkárság, tehát a UNEP um, Bécsi átmeneti titkárságról jön, de minek a titkársága? Hát a Kárpátok Egyezmény titkárságát képviseli. Ő, Jurek úr, önél szó. Köszönöm szépen, elnök úr, jó napot kívánok, hölgyeim és uraim, köszönöm szépen a kedves meghívást, különösen Tomás Poreba úrnak, hogy lehetőséget kaptam, hogy a tapasztalatainkat megoszhassam önökkel el szeretném először is mondani, hogy mi is a Kárpátok régió. Ahogy látják a térképen, zöld banánnak vagy zöld ékszernek is ö, nevezhetjük. Ez az Alpok mellett a második legnagyobb hegyvidék Európában. Hét országot érint, amelyek közül kettő, Ukrajna és Szerbia nem EU-s tagállamok. Nagyon elkötelezettek vagyunk az Európai Bizottsággal és más érdekelt felekkel is, hogy előmozdítsuk a Kárpát-medence és a kárpáti régiók integrációját. Ez a régió különösen sok szektoron átívelő kapcsolatok kötik össze. Ennek a fenntartható fejlődése és a környezetvédelem az ENSZ környezetvédelmi programján belül is nagy szerepet kap. Ennek az ENSZ környezetvédelmi programnak egyébként a központja Bécsben van. A fenntartható fejlődés kulcsfontosságú területével mind foglalkozunk e régióban. Bizonyára tudják, hogy a fejlesztés az általában nem a környezetvédelemről szól, hanem a turizmusról, a vízgazdálkodásról, a közlekedésről és más ágazatokról. A mi titkárságunk a Kárpátok Egyezmény végrehajtását szakpolitikai segítségekkel, különböző jegyzőkönyvekkel, elfogadásával segíti, illetve stratégiai EU által finanszírozott projektek megvalósításával. A közlekedési hálózatok tekintetében itt látható, hogy mi a helyzet a Kárpátok régiójában. Nagyon intenzív az infrastruktúra, de ez jelentős nyomás jelent a környezetre is. És persze nem csak az a feladat, hogy a keletet a nyugattal összekössük, hanem az is, hogy a Via Kárpátia biológiai sokszerűség, sokszerűségét megőrizzük. Tehát az ökológiai ö, átjárhatóság is nagyon fontos. Az a, meg kell találnunk az, az egyensúlyt az emberek közlekedésének az előmozdítása között, illetve a között, hogy az állatok is eljuthassanak az egyik régióból a másikba szabadon. Nagyon sok kihívás áll előttünk a turizmus területén, hiszen vannak olyan gyönyörű területek, amelyek nem hozzáférhetőek, de az úgynevezett soft mobilitás mm, előmozdításával nagyon komoly lehetőségeket tudunk majd kiaknázni. Sikerült egy jogilag kötelező érvényű szöveget elfogadni a fenntartható közlekedésfejlesztésről a Kárpáti régióban. Ezt idén szeptemberben fogadták el a Kárpáti régió országai, ez pedig jogi eszközt ad a jövőbeli fejlesztő kezébe. Nagyon fontos, hogy kiegészíti az európai szakpolitikákat, illetve óv intézkedéseket figyelembe vevő megközelítést alkalmaz kulcsfontosságú ágazatokban. Az országok megállapodtak abban, hogy bizonyos prioritásokra fognak központosítani a közúti, vízi, vasúti közlekedésben és más közlekedési módozatokban is. Tehát nem csak arról van szó, hogy a környezetre való hatást csökkentsük, hanem arról is, hogy az interoperabilitást és a multimodális közlekedést segítsük. Különböző projektjeink is vannak. Az egyik a nagyon híres Alpok, Kárpátok korridor, amely az ökológiai összeköttetést szeretné biztosítani a két terület között. Sajnos nagyon urbanizáltak már a két hegység közötti területek, úgyhogy számos céggel együttműködve egyrészt hidakat építünk, másrészt más intézkedéseket hajtunk végre, hogy ezt a két ökológiai területet egy korridorral össze tudjuk kötni. Európán átívelő szinten az Access to Mountain, azaz a hegyekhez való hozzáférés programja nagyon lényeges. Ez is ilyen soft mobilitási megoldásokat jelent, ha megnézzük, hogy milyen partnerekkel dolgoztunk együtt, azt tapasztalják, hogy rengeteg bevált gyakorlatot tudtunk megosztani egymással, amelyenek révén hozzáférhetőbbé váltak a hegyi régiók. A jövőbeli prioritások. Három prioritást szeretnék hangsúlyozni. Az egyik nyilvánvaló, támogatnunk kell az országokat abban, hogy ezt a stratégiai fontosságú eszközt, a jegyzőkönyvet végrehajtsák. Aztán a legtávolabb eső régiók jobb hozzáférhetőségét is szeretnénk biztosítani, és a harmadik pedig az, amit a cseh elnökség egyébként nagymértékben támogatott, az az infrastruktúra javítása. EU-s szinten ez nagyon fontos prioritás, ami alapjában véve arról szól, hogy a biodiverzitást hogyan tudjuk figyelembe venni különböző ágazatokban úgy, hogy a jövőben előnyök származzanak a környezetvédelméből az állampolgárok számára. Itt EU-s szintű párbeszédre van szükség, valamint tagállami szintű párbeszédre is, és szerintünk néhány hasznos projektjavaslatot tudtunk már tenni ez ügyben. Végül azzal szeretném bezárni a beszédemet, hogy elismert partnerei vannak az EU-nak és a tagállamoknak, és ez a Kárpátok Egyezmény más mechanizmusokhoz hasonlóan fontos regionális szintű eszköz, ami számos közlekedéspolitikai öm, és biodiverzitást védő politika megvalósításában segíteni tud. Ebben a kontextusban fontos tehát, hogy mi mindet óvatos megközelítésből szeretnénk nézni. Tehát a fejlődés, nem csak a gazdaságot kell, hogy szolgálja, hanem a jövőnk szempontjából a környezetvédelmet is. A Kárpátok kedvezmény remélhetőleg segíteni tud abban, hogy a két terület között jobb egyensúlyt találjunk. Elnök, köszönöm szépen! Ez volt a, Ez volt a három előadás. Mielőtt vitára kerülne sor, Először is két csoportot üdvözlök, látogatói csoportot természetesen. Dominik Riki egyik csoportja, 12 látogatót hívott meg a a Nemzeti Szállítási Szövetségtől Franciaország északi részéről különböző városokat képviselnek. Üdvözlöm, és egy második ö, csoport, tolmácsok, 15, pontosabban még a képzésben résztvevő tolmácsok, jövőbeli tolmácsok, őket is üdvözlöm itt a szakbizottságban. Ki az, aki hozzá kíván szólni? Wim van de Kamp. Úr, nagyon szépen köszönöm. Voltak persze eltérő vélemények az előadásokban. Jurek úr prezentációja egy sikertörténetről számolt be, a másik kettő inkább a kihívásokra összpontosított és a problémákra. Amit igazán nem értettem jól, és ez mindhármukhoz intézendő kérdés, hogy pénz, vagy valami más, például engedélyek, infrastruktúra kell, mire van leginkább szükség. Hajlamosak vagyunk azt gondolni, hogy mindig a pénz a központi kérdés, de mondjuk a balti államok közötti együttműködés lehetséges, hogy amiatt akadozik, mert a szakpolitikákban vannak hiányosságok. És akkor most egy politikai jellegű kérdés. Az Ukrajnával kapcsolatos problémák is befolyásolják a projekteket. Talán tudnának pár szót szólni arról, hogy ennek milyen gyakorlati kihatásai vannak, hogyan tudnak észszerű emberként tovább lépni ebben a kontextusban, illetve sok bírálat érje önöket. Köszönöm. Következő. Gesine Meissner. Köszönöm szépen, Van de Kamp úr. Nak igaza van. Az első két prezentációban negatív aspektusokról hallottunk, és számomra, mint a Kárpáti régió lakója számára, ez szintén így tűnik. Európa keleti része le van maradva. A vasfüggöny mögött éltünk éveken keresztül. Az én kérdésem az, hogy még hány évbe telik, hogy az infrastruktúránkat kiépítsük. A németeknek hány évre volt szükségük? Már évtizedek óta építkeznek, és még mindig vannak problémáik mi itt Kelet-Európában próbáljuk behozni az elmaradásunkat, de nem tudok egyetérteni Slata úrral, aki azt mondta, hogy mondjuk a Via Kárpátia a hozzáférhetősége kapcsolatos számos problémát meg tudna oldani. Szerintem egész egyszerűen nem is nem is nincsenek is tisztában az emberek azzal, hogy ez a projekt még be se indult. Persze vannak ötletek, ideálok, gondolatok, de még mindig nagyon sok a probléma, ahogy azt Jurek úr is mondta. A környezettel, környezetvédelemmel kapcsolatban számos probléma van. Úgyhogy nem szeretném, hogyha ez a meghallgatás politikailag eltolódna akármelyik irányba. Szeretném, ha kimondanánk azt, hogy a kormányok a felelősek. A problémák minden országban más aspektusokért, aspektusoknak köszönhetők. Mindenki szeretné, hogyha jobb lenne a közlekedés az országában, de nem mindig megoldható ez. Tehát, hogyha a Kárpátokról beszélünk, és a vasúti hozzáférhetőségről. Ha megnézzük az európai hálózatfinanszírozási eszközt, szerintem ez ne csak közúti projekteket finanszírozon, hanem energia, vasúti, IKT projekteket is. Hát tudjuk, hogy ráadásul közben korlátozottak az alap forrásai, tehát muszáj lesz válogatni a projektek közül, de még nem tudjuk, hogy melyik beruházások és melyik országok lesznek a kiválasztottak egész egyszerűen nincs elég pénzünk arra, hogy mindent megoldjunk. Úgyhogy nagyon örülök annak, hogy megemlítették a Kárpáti régió problémáit, és a Via Kárpátiát különösen, mert biztos vagyok benne, hogy mindenki tudja, hogy hol van a Via Kárpátia, hogy miket köt össze, és hogy ö, ez mennyire fontos, és nem akarom, hogy azt mondják, hogy a projekt még be se indult, mert ez nem igaz. Köszönöm, akkor gazina, Meissner, köszönöm elnök úr. Rövid kérdésem lesz, mindenkire vonatkozik tulajdonképpen. Az első hozzászólóan a Linkait, Linkait úr esetében ö, azt mondta, hogy nem elég a pénz, hogy mindent kifizessünk. Hát ez a közlekedési szektorban gyakran előforduló probléma, hogy nincs elég pénzünk mindenre. Vulc asszony járt a körünkben majd délelőtt, és ő beszélt a beruházási csomagról. Mennyiben tudja elképzelni, hogy az önök projektjei, ami a Kelet és Közép-Európára vonatkozik az ottani beruházások, hogyan kaphatnának több finanszírozást, jobb finanszírozást? Van-e már valamiféle elképzelésük, hiszen be is kell jelenteni, hogy ilyen igényük van? Maria Grappini a következő. Köszönöm szépen, elnök úr. Először is egy nagyon konkrét kérdés, ami a három prioritást illeti a jövőre vonatkozólag. Is idézem, önök azt szeretnék, hogy támogassák azokat az országokat, amelyek ta- közlekedési projekteket akarnak megvalósítani. Na de hogyan? Mindenki azt mondja, hogy, hogy ezt kell csinálni, de senki nem mondja el, hogy hogyan. Őszintén nem nagyon értettem meg az önprioritásait. Romániában élek, és nyilván ez a Kárpátok Egyezmény számomra nagyon érdekes, de ott van a Duna stratégia is. Én miniszter voltam, és elmondhatom, hogy ez a stratégia igazából nem hozott túl sok eredményt, nem volt túl gyümölcsöző. Úgyhogy igazából nem értem, hogy ezeknek az egyezményeknek mi az értelme, hiszen a problémákat nem oldják meg. Az infrastruktúra problémákat, a környezetvédelmi problémákat nem oldják meg. Hogyan akarják megoldani? Tehát azt, hogy egy oldalon legyen egy vasúti infrastruktúra, más oldalról megoldjuk a, környezetét, a környezetet is. Nem politikusokat akarok itt hallani, hanem szakértőket végre, és gyakorlati megoldást akarok látni. The next is Tomás Poréba. Tomás Poréba a következő. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm szépen, elnök úr, hölgyeim és uraim. Először is szeretném megköszönni elnökünknek és a szakbizottságnak, azt a lehetőséget, amit ennek a meghallgatásnak a megszervezésével biztosítottak. Erről a nagyon fontos témáról, a közép-kelet-európai régió közlekedési elérhetőségéről. Ez a régió véleményem szerint alul ö, értékelt és alul nem eléggé meg, hatékonyan képviselt. hogyha lennének olyan projektek, amelyeket végre is hajtanak, az javítanak Kelet-Európa helyzetén. És az Európai Unió funkcionálása szempontjából pont az a fontos, hogy egyenlő jogokat, egyenlő lehetőségeket biztosítsanak. Mit akarunk elérni Európában? Azt, hogy a régiók fejlődjenek, mégpedig koherens módon. És közben azt látjuk, hogy olyan helyzetet élünk át, amelyben a kelet-közép-európai déli része Európának közlekedési hozzáférés szempontjából, amely annyira fontos, alul van értékelve az EU programok szintjén. És hát persze, bizonyos tekintetben mi is hibásak vagyunk, hiszen nincsen elégséges politikai akarat az illető országok kormánya részéről. Úgyhogy minden erőfeszítést meg kéne tenni, hogy ezeket az alapokat biztosítsuk. Ez az egyik dolog másodszorban. Ma arról beszélünk, hogy mit lehet tenni. A beruházással kapcsolatos késlekedések miatt, hogy végre Kelet-Közép-Európában megvalósuljanak a projektek, hogy megfelelően tudjunk kommunikálni a kontinens fennmaradó részével. Lengyelország, Románia, Szlovákia, Bulgária és a többi ország végre érezze úgy, hogy autópályáknak köszönhetően a Kárpátok régiója végre fejlődhet. És végre az országunk előtt álló kihívásokkal szembe tudjunk nézni. Hölgyeim és uraim, meg vagyok győződve arról, hogy a Via Carpatia, az S19-es út, ahogy Lengyelországban hívjuk, most azon a ponton el, hogy legyen vagy ne legyen. A gyorsabb fejlődés és Kelet-Közép-Európa egyenlő fejlődése szempontjából, fejlődési lehetősége szempontjából ennek a megépítése nagyon sok probléma megoldásához hozzájárulna. Nem szeretném, hogy ez a meghallgatás politikai vitába forduljon a képviselők között. Mindazonáltal szeretném megemlíteni, hogy 2007-ben aláírták egy egyezményt Lengyelországban, és a külügyminiszterek, amelyek a Via Kárpátia mentén fekvő országokat képviselték, elkötelezték magukat, hogy erőfeszítéseket fognak tenni az út megépítésére. De sajnálatos módon nem valósult meg a dolog, és az előttem szóló asszony is mondta, hogy igen, a Via Kárpátiát persze építgetik, de hát csak néhány város összeköttetését fogják megvalósítani. Mi azt szeretnénk, hogy Litvániától Lublinon keresztül egészen Szlovákia határáig megvalósuljon, pedig ezt a részt most egyáltalán nem építik. És ezt csak a nagyon távoli jövőbe vetítik előre, mint projektet. Úgyhogy a lengyel kormány elkötelezettségére van szükség, és mindjárt be is fejezem, elnök úr, a kormány akaratára, hogy a TNT hálózat, a TNT hálózatnak legyen a része ez is. A végrehajtás előkészítésével kapcsolatban. Bár ez egy nagyon átfogó hálózat része, de az alaphálózatnak, a maghálózatnak sajnos nem vált a részévé. Úgyhogy erősebb elkötelezettségre van szükség a kormány részéről. A hozzászólóknak, az előadóknak 6 percük volt előadni, és az nem lehet, hogy a kérdés tovább mert Különben 3 percre korlátozunk, tehát most azt kérem nagyon röviden. Még egy mondat. Nagyon örülök neki, hogy eszmét tudunk cserélni, és remélem, hogy meg fogjuk tudni vitatni azt, hogy mit lehet tenni és mit kell tenni, hogy ezt a projektet ez a parlament is prioritásként kezelje. Köszönöm szépen. A három perc az iránymutató. Nem kell kihasználni. Marinescu úr. Three, not two. <laughs> Három, nem kettő, jó? Micsoda nagyvonalúság, elnök úr. Ha jól értem, a cím a közlekedési hozzáférés és kapcsolatok Közép-Európában, nem a transzkarpatika a téma. Jó. Hogy úgy mondjam, van egy új közlekedési politika a TNT Európában. Itt az egymás kiegészítő rendszerekről van szó, szóval itt az előadó a körünkben, aki ezzel foglalkozik. Úgy gondolom, hogy hogy Európa tett valamit az összekapcsolhatóság és a hozzáférhetőség ügyében valahol, valamennyi régióban Európában, beleértve Kelet-Európát is. De azt gondolom, hogy nekünk is van dolgunk. Abban a pillanatban vagyunk, hogy a tagállamok közötti együttműködésben ebben a régióban igenis el tudunk érni valamit. Nem tudunk mindent megcsinálni, mert annyi pénz nincs, nyilvánvalóan van kohéziós politikánk, most itt van az a beruházási terv, aztán regionális fejlesztési alap is van, tehát némi pénz csak-csak áll rendelkezésre, de együtt kell működni a tagállamok szintjén, és ez azt jelenti, hogy projekteket tudunk kialakítani és átültetni a gyakorlatba, ami összeköti az országainkat. Erről hogyan gondolkodik, mit lehet tenni? Köszönöm szépen. Claudia Tapadöl. a Azzal kezdem, hogy ez a vita nagyon hasznos, nagyon fontos, és örülök annak, hogy ezzel az infrastruktúra, illetve közép-kelet-európai beruházási témával foglalkozunk. Konkrét javaslatokra van szükség a beruházásokkal kapcsolatban, hogy közép-kelet-európában milyen infrastruktúra projektek beruházzunk be. És a TEN-T e programmal kapcsolatban nagyon fontos, hogy legyen konkrét közép-kelet-európára vonatkozó rész még mindig hiányzik a hozzáférés egy csomó régióhoz. A keleti régióban ez sokkal súlyosabb probléma, mint máshol. Konkrét kapcsolatokat akarunk a nyugattal. És még szeretném elismételni, hogy ezt a problémát már felvetettük akkor is, amikor Bulls asszonyjal tartottunk eszmecserét. Azt akarjuk, hogy az Európai Unió ne csak a külsvilághoz, hanem a belső régiók egymással is kapcsolódjanak meg kell valósítani ezt a kapcsolatot, és ez csak a közlekedés, csak a közúti közlekedés révén valósulhat meg, ezért konkrét javaslatokat akarunk hallani a tanács képviselőitől, hogy olyan konkrét javaslatokat lássunk az országaink részéről, ami ezt a kapcsolatot a közép-kelet-európa, illetve a TNT kapcsolatrendszer között megvalósítja illetve ott van például a tőlünk keletre eső sok ország Kínáig bezárólag, amikkel szintén szeretnénk jó közlekedési kapcsolatokat. Nos tehát, konkrét javaslatok kellenek, konkrét ötletek, listák, hogy ezeket a koridorokat és a hozzáférést megvalósíthassuk. Köszönöm. Rede Liste Most Oroszország-Kína kapcsolat, ez egy szép vízió, de hát ha Európában se tudjuk megoldani, most már tíz éve, hogy csatlakoztak a kelet-európai országok, és tisztességes kapcsolatot nem tudtuk közöttük kialakítani. Először ide kell figyelnünk, amikor ezt megoldottuk, akkor szerintem azt mutatjuk, hogy folytatjuk máshol. Ugyanis a, ez egy patchwork, ez a vasúti hálózat, és a határoknál vannak a lyukak benne, persze ki is felelős ezért. Mindenek előtt a tagállamok Európában egyetlen projektet sem lehet megvalósítani, ha egy tagállam nem akarja, és számos projektben el kell mondani, amit mi akarunk tulajdonképpen, és itt aztán beszélgetünk a tagállamokkal, azt mondták, hogy mi ezt nem akarjuk, igen, és az első felelősség, a legnagyobb felelősség a tagállamoknál van, hogy valami megtörtént, vagy nem. Persze azt is tudom, hogy sok minden megtörtént, de azért a hiányosságokat is ismerjük, és éppen Lengyelország esetében ezt is tudom, megtudtam két milliárd eurót akart átcsoportostani a vasúti közlekedésről a közúti közlekedésre. 1,2 milliárdot, és ismerek 30-40 projektet, ahol hasonló elképzelések vannak. Magunk is ismernek egyebeket, és javítani kell a kapcsolatokat. Erre kell költeni, mindenkinek vannak erre vonatkozó ötletei. Ami a határokon átnyúló kapcsolatokat illeti, itt azt javasoltuk, de amivel persze nem tudtuk megvalósítani az akaratunkat, a bizottsággal és a tanácsal szemben, hogy az a szakasz, ami a következő vasúti csomópontig csomó pontig tart a határtól, azt 85%-kal támogassuk. Ez a plusz európai érték, igenis. Itt a bizottságnak kéne meggondolnia, itt vannak ezek a fontos szakaszok. A helyreállításról van szó gyakran, amit a háború, háború után tettek tönkre, ezt kéne erőteljesen vagy fokozottabban támogatni. A harmadik pont, amiről beszélni akartam, és számomra nagyon fontos, csak hogy erre térjenek ki talán röviden, hol vannak a fő feladatok, hol vannak a legnagyobb hiányosságok, hol várnák el tőlünk, hogy mi tegyünk valamit, hogy valamiféle kapcsolat kialakuljon, hiszen az egységes Európa hívei vagyunk valamennyien, ehhez viszont megfelelő közlekedési feltételeknek is teljesülniük kell. Valamennyien mondjuk három-három percben még szót kapnak. Hát, Köszönöm szépen, igyekszem kitérni mindenre a válaszomban. Természetesen a lehetőségeket vizsgáljuk, nagyon sok hatást kell figyelembe venni, például a, köz, a környezet esetében vannak itt lehetőségek, meg ki kell alakítani a legjobb gyakorlatokat, el kell dönteni, mi a legjobb egy régió számára, és olyankor ismételni is kell őket máshol, hogyha ez jól működik ami az egyezményünket illeti, ebben vannak stratégiai projektek, különböző kormányokat, országokat támogatunk, akik részt vesznek a végrehajtásban. Kormányok nélkül nincsen projekt. Itt a magánszektorból is vannak emberek, különböző szakértők vesznek részt, természetesen például egy zöld híd építésében vagy egy ökológiai terv végrehajtásában tapasztalt szervezetekre van szükség. Amire szükségünk van, és amit mi támogatunk az országok szintjén meghatározni a megfelelő helyeket, és akkor máshol ezt meg kell ismételni, ahol hasonló problémák merülnek fel és ez nem csak Kelet-Európában, a Kárpátokban érdekes, hanem más régiókban, például az Alpokban is. Az Alpokban, például Ausztriában nagyon sok tapasztalat gyűlt össze a zöld infrastruktúrát tekintve, a közlekedést tekintve, a biodiverzitást tekintve, eh, a hegyekhez való hozzáférés esetében és meg kell állapítani a legjobb gyakorlatokat, és meg ez alapján eldönteni, hogy mit lehet tenni technikai szinten, szakpolitikai szinten is egyébként, és ebben támogatni a kormányokat. Van nálam egy ilyen gyűjtemény, kérem, akit érdekel, annak átadom. Ami a kapacitás kialakítást illeti, mi a Kárpátok egyezményben látjuk, egy fenntartható fejlődést támogatunk multisektorális alapon, tehát megfelelő kapcsolatokat kell kialakítani, más fontos szektorokkal kapcsolatban. Mi sokat beszélünk a környezetről például, de van aztán a szakpolitikai, meg jogi kérdése is ennek, ehhez is megfelelő szakértelemre van szükség. A közlekedési protokollban itt vannak a idegenforgalmi minisztériumok embere és a többi, és egy munkacsoport keretében nagyon sokat vitatkoztunk természetesen, hogy találjuk meg az egyensúlyt a közlekedési fejlesztés a biodiverzitás között. Komoly tapasztalatunk van, és itt ez egy potenciált jelent, hogy meghatározzuk találtuk ezt az egyensúlyt. Természetesen most szükség van arra, hogy elmenjünk a konkrét szintre, méghozzá a végrehajtás szintjére. Remélem, hogy ebben tudunk támogatást nyújtani az országoknak, amit már az előadásom utolsó oldalán hangsúlyoztam. Itt azt gondolom, egy fontos kapcsolat van a zöld infrastruktúra ügyében, önök is tudják, van egy munkacsoport a zöld infrastruktúrával foglalkozóan, az Európai Parlament is együttműködik ezzel, és az európai aknak meg kell nézniük, hogy hogyan tudjuk ezt az infrastruktúrát jobban átültetni a gyakorlatba, tehát a közlekedés, a biodiverzitás és más releváns szektorok között kell megtalálni a megfelelő kapcsolatot. Most egy miniszteri döntést kell betartanunk, hogy megfelelően hozzájáruljunk a zöld infrastruktúra fejlesztéséhez. A, nagyon fontos a fejlesztés és a közlekedés tervezés Slachta úr. Köszönöm szépen a kérdéseket. Azt hiszem, három percben erre válaszolni, ilyen szofisztikált kérdésekre válaszolni, ez nagy kihívás, de hát igyekezni fogok mindenképpen, és elmondom, mit gondolok erről. Először is hol tartunk pillanatnyilag itt az említett régió Zsezsov központtal 300 kilométerre van Varsótól, de 6-7 óra között kell utazni vasúttal. Szeretek vasúton utazni természetesen, de ez nem elfogadható. Természetesen innovatív gondolkodásra van szükség, hiszen ezek a területek ki vannak téva különböző dolgoknak, például határok változtak a történelem során, emiatt vannak ilyen problémák, és ezt szem előtt kell tartani. Nem csak erről van szó, hiányoznak a megfelelő kapcsolatok is. Tehát vegyük például Szlovákiát és Lengyelországot. Nagyon alacsony szintű a kapcsolat, és hát túl nagy hegyekről nem is mindig beszélhetünk. Szeretném még elmondani, hogy jó kapcsolatokra van szükség Ukrajnával, ami azt is jelenti, hogy eh, a határt eh, szoftabbá kell tenni, mint eddig. Például non-schengeni eh, vízumrendszert szeretnénk bevezetni Oroszország esetében, ezt kipróbáltuk. Miért ne tehetnénk Ukrajnával is? És párhuzamosan ezzel fejleszthetnénk az infrastruktúrát is. Ukrajna és Lengyelország között persze más országokra is vonatkozik ugyanez. Szeretném még elmondani, a közlekedés sűrűsége nem, nem csak erről van szó, nem csak ez fontos. Kelet-Lengyelországban nagyon kicsi a forgalom, mert nagyon alacsonyak, nagyon alacsony szintűek a kapcsolatok. Mivel nem lehet jól utazni, nagyon kevés a forgalom is, de hogyha ezt javítanánk, a kapcsolatokat, akkor, jobb, akkor nagyobb lenne a forgalom is. Például vannak fontos részek itt, amit megvitattunk, a lengyel társaságban erről beszéltünk az imént, javul a helyzet, de az út akkor jó, hogyha ától zéig el lehet jutni, és közlekedni lehet rajta a hozzáférhetőség nem adott a regionális fővárosok kapcsán, vagy központok kapcsán. A helyi kapcsolatok fejlesztése rendkívül fontos, az egész ország számára vonatkozik, ez Lengyelországra, Romániára, vagy bármilyen más országra, ugyanis azt nem lehet elfogadni, hogy az utazási idő, a leggyorsabb utazási idő mondjuk három óránál hosszabb. Köszönöm szépen. Linkajc úr. Köszönöm szépen ezt a nagyon, ezeket a nagyon fontos és bonyolult kérdéseket. Azt gondolom órákig tartana, ha ezt tényleg meg akarjánk vitatni, hogy mi az okai ezeknek a lyukaknak a fejlődésben, itt Közép-Európa és Kelet-Európa között miért jöttek létre ezek a hiányosságok azt gondolom, hogy itt nem csak finanszírozási résekről van szó, hanem technikai jellegű nehézségek is vannak az egyes országok között. Az interoperabilitás hiánya is megemlíthető és vannak a gondolkodásban is különbségek egyes országok között, és szeretnék egy konkrét dolgot megemlíteni, például a Baltikumi folyosó kapcsán a Vassab területtervezői 1994-ben elkezdtek foglalkozni egy ügyjel, ami majdnem 20 évig tartott, hogy megvalósuljon projektformában. Itt a, ennek az az az ok, mint már elhangzott, hogy egy határozatokra van szükség, döntésekre van szükség, nemzeti szinten a kormányoknak kell döntést hozniuk, és bizony a nemzeti kormányok látásmódja ebben, hogy úgy mondjam, befelé forduló időnként amikor finanszírozásról beszélünk és támogatásról, tehát mennyit lehet eh, adni támogatásként. Persze a pénz sose elég a finanszírozás, ebben igazuk van, és eh, igenis a tenti szakpolitikát igenis dicsérnem kell. Végre van valami, amivel tudunk kezdeni dolgozni. Ez tényleg hozzájárul majd ahhoz, hogy az elérhetőség javuljon a régióinkban hogyan tudunk különböző finanszírozási formákat felhasználni, különböző forrásokhoz hozzájutni. Ez nagyon fontos lenne a Digi régiótól. Itt van az Interreg finanszírozás, a határokon átnyúló transnacionális együttműködésekhez, projektekhez. És az előadásomban már mondtam, hogy igenis voltak itt sikeres példák erre nézve. A régiók, országok együttműködése igenis alakult, igenis kisebb finanszírozást is igénybe vettek, soft finanszírozást is igénybe vettek, hogyan tudjuk a TENTI központját összekapcsolni regionális szinten, városok közötti szinten hogyan tudunk lépni például. Egy olyan szervezet például, amely a területtervezőket hozza össze 11 országból, úgynevezett zászlós hajó kiemelt projekteket kezdeményezünk a balti tenger térségeiben. Amit most tervezünk, hogy lehetőleg sok érintettet, szereplőt vonjunk be, ne csak nemzeti, legmagasabb szintűeket, hanem a régiókat, a városokat is bevonjuk a logisztikai cégeket, magáncégeket is, hogy elősegítsük azt, amit már, ami már megtörtént a Tentin keresztül, hogy ezt kihasználjuk. Itt arról van szó, hogy újabb szinteket hozzunk létre az együttműködésben, a kapcsolatokban. Ezt szerette volna mondani. Köszönöm szépen. Köszönöm a kollégáknak, mindenek előtt a panel előadjainak, és egy váltás következik, a második panel. bitte Herrn Herrn Ortil und Herrn Popov. Kérem tehát a következő ö, panel résztvevőit, Pajna, Ortil és Popov urokat, hogy foglalják el a helyeket. so you can make your presentation in English and then the answers, if it is fine for you in, in your oh, language. Sorry, I am unable to speak. Ja, dann kämen wir zu dem zweiten. Folytatjuk tehát a második panellel, a második pódiumbeszélgetéssel. Itt a közlekedési infrastruktúra fejlesztéséről, a régiók szempontjából és a civil társadalom szempontjából hallunk. Persze átfedések mindig vannak, de örülök, hogy három szakértő van itt körül, közöttünk. Először megadom Pajna Zoltánnak a szót. Ő a Hajdubihar megye elnökem, Magyarország, Debrecen, és ő a határokon átnyúló kapcsolatok fejlesztéséről és a projektekről beszél. Pajna úr, öné a szót tessék. Tisztelt Bizottság, köszönöm a meghívást, örülök, hogy itt lehetek. Hajdubihar megye a negyedik legnagyobb megye magyarországon azt mondhatjuk hogy egy kis terület ahhoz képest mint amit itt az előző napirendi előtt tárgyaltak de talán a mai vitát egy kicsit megerősti az hogy milyen konkrét beruházásokra költöttük eddig is az európai uniós forrásokat az európai adófizetőknek a pénzét és hát mit tervezünk two thousand and fourteen és two thousand and twenty között. azt mondhatjuk hogy, hogy a az elmúlt években az m three as m thirty five ös autópályákkal a térségnek a gazdaságfejlesztési lehetőségei jelentősen nőttek itt az one es two es számjegyű utaknak a felújtásával illetve a debreceni repülőtér infrastrukturális fejlesztésével komoly lehetőségeink előtt álltunk illetve természetesen meg kell emlteni hogy mint határmegye természetesen mind annak az előnyével mind a hátrányával küzdünk ami a schengeni határokat jelenti hiszen azt mondhatjuk hogy mégis egységes európában vagyunk de bennünket mégiscsak egy schengeni határ választ el romániától. a térségnek a közlekedési hálózatának a, a térstruktúrája azt lehet mondani hogy, hogy gyakorlatilag e, ez a Hajdu, Debrecen a Hajdubjan megye központja. Azt lehet mondani, hogy mind észak-dél, mind kelet-nyugat irányban jelentős közlekedési csomópont. Elsősorban Magyarországnak az autópályahálózata, ami most már egészen majdnem az ukrán határig, vásárosnaményig elkészült, illetve az M35-ös autópálya Debrecen bekapcsolja végre a TEN-T hálózatba és hát a magyarországi nagyvasúthálózat a gyorsvasúthálózat fejlesztése is gyakorlatilag most már elérte hajdú bihar megyét ez a one hundred and sixty km per órás átlagsebességű vasútfejlesztés aminek a későbbiekben még fogok róla tájékoztatást adni a közlekedési infrastruktúrának a jelenlegi helyzete azt mondhatjuk hogy hogy eh, hál' istennek a, megye településközpontja debrecen most már be van kapcsolva az európai úthálózathoz és azt mondhatjuk hogy eh, több határátkelő hellyel is jelentkezünk a legnagyobb átkelőhelye a biharkeresztese ahol, ahol vasúti áru és személyforgalom mellett eh, közutáru fuvarozás van még debrecenben egy eh, repülőtér egy logisztikai lehetőség van a, a, a légi árufuvarozásra még egy kisebb eh, csomópont eh, ahol gyakorlatilag csak vasúti illetve közúti személyforgalom van azt mutatja hogy, hogy gyakorlatilag igencsak kicsi az átteresztő képességünk románia tekintetében az elmúlt években two thousand and seven two thousand and thirteen között jelentős fejlesztéseket sikerült a térségbe hozni elsősorban a az, autópályának az elérhetősége a vasúthálózat fejlesztése itt a barna szín vagy piros szín az jelenti ami a közlekedési operatv programból az egyes kettes hármas számjegyű utaknak a felújtására itt elsősorban a eleven és fél tonnás tengelyterhelésnek eh, a megerőstése illetve nyomjárustásoknak a főszámolása, mg a zöldel pedig a regionális operatv program keretében gyakorlatilag a four es five ös számjegyű utaknak a felújítása történt meg hát látszik hogy még van mit fejlődni és ha megnézzük azt hogy a, a, a következő 14 2020 as időszakban milyen fejlesztésünk lesz azt, azt mondhatjuk hogy végre magyarországról valamennyi eh, határ autópályán elérhető lesz hiszen a, a m 35 ös autópályának az építése gyakorlatilag beretyújföldig illetve az m 4 es autópályával körülbelül 2016 thousand ra elérjük a román határt ez nagyon fontos még, még a, a régió másik megyéjében pedig a szabolcs megyében pedig az ukrán határig fognak elérni a fejlesztések. E, fontos fejlesztése lesz a, a, a régiónak a bocsánat nem látszik most a lézer megvan a, az, a négyes útnak, a, ami a legnagyobb forgalmú út a megyében, annak a kétszer kétsávosítása Debrecen és Hajdúszoboszló között, illetve az, az említett püspökladány és debrecen közötti vasútvonal one hundred and sixty km esé történő fejlesztése. emellett eh, szeretnénk a vasúthálózat fejlesztését szintén eh, Nyírábrány fele románia fele eh, elkészteni two thousand and fourteen re illetve komolyabb úthálózat fejlesztések elkerültak készülnek ebből a forrásból. Bocsánat. ahogy emltettem a megye e, romániával határos azt lehet mondani hogy zöld jelzéssel vannak a jelenlegi határátkelőhelyek mg a two thousand and fourteen two thousand and twenty as időszakban szeretnénk új hát-, határátkelőket eh, kialaktani ez elsősorban a magyar román határmenti együttműködés keretében megépült utak összeköttetése. azt lehet mondani hogy hogy a two thousand and fourteen nyarán a magyar és a román kormány egy kormányközi megállapodás kapcsán eh, elősegtette azt hogy ezek az utak megépülhessenek és a következő időszakban gyakorlatilag az alábbiábrán látható sűrűséggel gyakorlatilag azt lehet mondani hogy ten fifteen kilométeres távolságonként komoly lehetőség jut arra hogy, hogy pótoljuk azokat a lehetőségeket amelyeket a, a világháború óta gyakorlatilag nem tudunk pótolni hiszen az elmaradt határmenti területfejlesztés az gyakorlatilag mind gazdaságilag mind kulturálisan jelentős hátrányt okozott. Thank you very much. Ja, vielen Dank. Und der nächste ist dann Vladislav. Köszönöm szépen. A következő Vladislav Ortil, a Podkárpátiai régió marsalja, és ő is a határokon átnyúló közlekedésről fog beszélni. Parancsoljon öné szó. Köszönöm szépen, elnök úr, hölgyeim és uraim! Úgy gondolom, hogy a gazdasági és a e, szociális fejlesztés egyik fontos eleme az, hogy az út és a az, hogy az északról délre terjedő szociális és gazdasági kapcsolatokat is megerősítsük. Ez igaz egyébként Lengyelországra. A magyar tolmacs kéri, hogy kapcsolja ki a második mikrofont, mert ez bennünket zavar. Nem azt, hanem a másikat. Köszönjük. Folytatjuk a tolmácsolást. Ma szakértőként vagyunk itt, és éppen a mi régiónk, az országunk, és persze Európa fejlesztésének kérdéseiről szeretnénk beszélni. Nézzék meg a térképet. Jól látható, hogy az S19-es út Kelet-Lengyelországon keresztül, Kelet-Szlovákián át, Kelet-Magyarországon keresztül megy délre, vagy hát délről északra, és a mi országainkban és Európában is ezek a legkevésbé fejlesztett régiók, ezért ez a fejlesztési tengely nagyon fontos a régió számára. Ugyanakkor a fejlesztésnek komoly akadályai vannak, földrajzi akadályai, ezek pedig a Kárpátok. A Kárpátokat át kell, um, át kell vezetni az utat a Kárpátokon, de úgy persze, hogy ne tegyük tör, tönkre a természetet, ne zsigereljük ki a természeti erőforrásokat. Ez egy 700 kilométeres szakasz az S19-esnek, mely Lengyelország keleti részén futna majd végig, hiszen futna, hiszen ez ideig csak 50 kilométert építettek ki. Az építkezés még csak meg, megkezdődött, és vannak bizony még részek, amelyek nem, kohe, nem összefüggőek, részekre tagozódik az út. De hát, hogyha az 50 kilométert a 700 kilométerre vetítjük, azt mondhatjuk, hogy tényleg az első botladozó lépéseket tettük meg. Ennek ellenére Potkápatia régiót meg szeretnénk nyitni a többi régió irányába, délfele, és Dél-Európa fele. Lépésről lépésre akarunk haladni, hiszen hatalmas pénzügyi kihívással szemben állunk, nem tudjuk az egész utat egyszerre megépíteni. A zöld, zölddel jelöljük azt a szakaszt, amelynek az építése elkezdődött, de hát az A4-es autópálya kiépítése a jövőre vár. Miért van arra szükség, hogy a régiómat dél fele megnyissuk? Azaz erre szükség van, de arra is szükség van, hogy a régió fővárosát megmentsük a túlzott átmenő forgalomtól, a túlzott szennyeződéstől, mely a nagy teherforrásból, teherforgalomból származik, elkerülő utakat kell építeni. Napi 18 ezer jármű haladat jelenleg még a városközponton keresztül, és 2050-re 30 ezer járműt becsülnek a szakértők. Képzeljék el, milyen szennyező, szennyezést okozna ez. Zajszennyezést is, persze. környe levegőszennyezést is. már most is meghaladja ez az átmenő forgalom az éjszaka engedélyezett um, decibel értéket. Képzeljék el, mi lesz akkor 2050-ben, tehát mindenképpen megelő, megkerülő utat kell építeni a város körül, Resov városa körül, ez a régió központja. Az infrastruktúrális eh, környezetvédelmi operációs program, operatív program keretén belül eh, tervezők ezt végrehajtani. A második fázist a Kelet-Lengyelország program keretén belül, a továbbiakat pedig az operacionális program, operatív program keretén belül, és persze a Connecting, Connecting Europe facilitás nagyon fontos szerepet játszik abban, hogy amely nem más, mint a hálózat fenntartási eszköz, az európai hálózat fenntartási eszköz, is nagy szerepet játszhat. Persze a nemzeti finanszírozásról sem szabad megfeledkezni, és mint láthatják, Láthatják a kék pontokat a térképen, amelyek vagy környezetvédelmi beruházásokat jeleznek, vagy pedig az új utakra utalnak. Egész egyszerűen az új utak persze környezetvédelmi és egyben szociális és gazdasági pozitív kihatással járnak majd a régiónk és az ország számára is. Azt gondolom, hogy az én régióm mi több az országom Lengyelország számára, sőt, ha nagyban, ha bátran gondolkozom, esetleg a régió más országai számára is modell vagy példa lehetne ez azon országok számára, amelyeken a Via Kárpátia, a Kárpátokon átvezető transnacionális út átvezet. Reméljük, hogy ezt a szinergiát majd el is tudjuk érni. Köszönöm szépen! A következő felszólaló Daniel Popov, a CEE Bankwatch Network részéről, aki a fenntarthatóságról és a környezeti szempontokról fog beszélni. Popov úr, önél szó. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm mindannyiuknak a figyelmet és a kedves meghívást. A közel-kelet-európai Bankwatch Network egy olyan hálózat, amely szervezeteket tömörít magában mindannyiuk környezetvédelmét tartja szem előtt, miközben odafigyelünk arra is, hogy milyen közpénzeket fordítanak olyan projektekre, amelyek hátrányosak lehetnek a környezetvédelem szempontjából. A mi szervezetünk tehát a programozásra fókuszálja a figyelmét. A 2014 és 2020 közötti új operatív programokra összpontosítunk. Mivel legtöbbünk már részt vett munkacsoportokban a regionális fejlesztési programozási tervidőszakban, levontunk olyan következtetéseket, amelyeket szeretnénk önökkel megosztani. Ezek előzetesek, hiszen a programunkat még nem véglegesítettük, úgyhogy még lehet, hogy változnak ezek a dolgok, amikről beszámolok. Elnézést, hogy itt ugrálok a diák között. A következtetéseink közül szeretném most megmutatni ezt a baloldali kördiagramot. Ez 2007-2013 közötti időszakban ábrázolja a közlekedési módokat. A jobb oldali kördiagram pedig a 2014-2020-as időszakra ö, mutatja ugyanezt. Látszik, hogy az európai politikáknak következtében, például a közlekedésről szóló fehér könyv, 2011-es fehér könyv révén sikerült változtatásokat elérni. Jelentős változtatást azonban sajnos nem. Hasonlóképpen a következő ábrából hasonló következtetést vonhatunk le, amikor országonként bontjuk le a közlekedési módozatokat. A vasúti közlekedés 2020-ig prioritást élvez, de ennek dacára azt látjuk, hogy a legtöbb tagállam a régiónkban még mindig elsősorban a közúti közlekedésbe investál. Talán az egyetlen kivétel Magyarország ahol kiegyensúlyozottabb a beruházások megoszlása. Az eddigi prezentációkat hallgatva az a benyomásom támadt, hogy az a szint, amelyen az európai szakpolitikákat kialakítják, például az Európai Bizottság vagy a Parlament, illetve az, ami a valós életben finanszírozásként megjelenik, ez két teljesen különböző világot képvisel. A nemzeti tervek és kívánságlisták, illetve a finanszírozási eszközök elosztása teljesen különbözik a tekintetben, hogy milyen prioritások érvényesülnek. Erre alapozom a következtetéseinket és ajánlásainkat sok éves tapasztalatunkra alapozzuk mindezt. A TEN-T és más korridorok vizsgálatával töltöttük ezt az időt. Az egyik javaslatunk, hogy a 2014-2020-as időszakra javasolt beruházások szerintünk az európai közlekedési és környezetvédelmi szakpolitikáknak nem felelnek meg teljes mértékben. 2020-ig a beruházások nem fognak jelentős változásokat okozni a közlekedési rendszerünkben a régióban. Persze, tanúi vagyunk annak, hogy rendszer szintű megsértése történik a környezetvédelmi jogszabályoknak. A TEN-T projektek során is azt tapasztaljuk, hogy a védett területeket sorozatosan nem ö, veszik figyelembe, nem óvják. Bulgáriában ugyanez volt a helyzet, a Krasznagorai régióban ugyanez volt a helyzet, számos más országban, más helyen is, ahol egyébként, ha van rá igény, akkor a kérdés-válaszok során tudunk majd részletesen is erről beszélni. Na már most ezeket a projekteket megnézve azt látjuk, hogy jelen pillanatban a tagországok és a nemzeti kormányok figyelembe veszik a hatástanulmányokat. De csak a tekintetben, hogy leíró jelleggel leírják a helyzetet, ahelyett, hogy a valós helyzetet és annak a valós igényeket vennék figyelembe. Azt látjuk, hogy nem holisztikusan vizsgáljuk a közlekedési ágazatot, hanem a szektorokra osztjuk vasútra, légi közlekedésre, közúti közlekedésre. És emiatt nem megfelelő a tervezés, ráadásul ennek következtében a költés sem megfelelő. Sajnálatos módon sok esetben a nagy projektek előre elkönyveltek, előre meghatározzák őket miniszteri hivatalokban, és sem a közvélemény, sem más érdekelt felek nincsenek befolyással rájuk. Nem tudnak semmilyen változtatást elérni sem az előkészítési fázisban, sem a végrehajtás során. Köszönöm szépen. Ezzel megnyitjuk az újabb kört újabb fordulót, kérdések, válaszok. Kinek van kommentárja, kérdése? Parancsoljon. Köszönöm szépen az előadóknak a hozzászólásokat. Egy általánosabb jellegű megjegyzésem van. Az én hazám közép-európai ország, a cseh köztársaság de a mai találkozóknak nem ez az ország, nem ez a vidék a témája. Ennek ellenére azt gondolom, hogy egy néhány pontot általánosítani is lehetne. Fontos ez a vita, ez az eszmecsere, mert csak azért is, mert az Európai Parlament hozzászólt a közlekedési fehérkönyvhöz, méghozzá olyan értelemben, hogy a tagállamok közötti közlekedési infrastruktúrabeli különbségeket igyekezni kell kiegyenlíteni. Ez a kohéziónak egy alapvető feltétele európai szinten a régiók között. Mint Kramer úr korábban felvetette, a határokon átnyúló közlekedési kapcsolatok rendkívül fontosak, és azt kell, hogy mondjam, hogy cseh köztársaság kapcsolódása Németországhoz a vasúton még mindig rossz, de még az ország keleti irányába sem igazán szerencsés ez. Csehország és Szlovákia egy államot képzett, nem osztott meg bennünket a vasfüggöny, ennek ellenére nem jó a közlekedési kapcsolat a vasúton, és ez kihatással volt a periférián elhelyezkedő régiókra. Ezt ezt a területet kell igyekeznünk támogatni, ugyanis ekkor jöhet létre az, hogy a közlekedési infrastruktúra fejlesztése észszerű keretek között valósuljon meg. Itt nem csak pénzről van szó, erre külön felhívom a figyelmet. A tagállamok politikai szándékaira is szükség van. Nekik is akarniuk kell a közlekedési infrastruktúrába befektetni és persze jól elő is kell készíteni ezeket a közlekedési projekteket. Gyakran előfordul, hogy ez meglehetősen problematikus szokott lenni, és az elmúlt időszakban bizony feszültségeket is láttunk. Például a környezetvédő szervezetek fellépése és ilyen feszültségeket generál, a már meglévő eldöntött projektek és a hatóságok fellépése között is kialakulhat feszültség. Az utolsó prezentációhoz annyit szeretnék mondani, vissza tudom igazolni, ami elhangzott. Köszönöm a vitát, köszönöm szépen. Következő Deli Andor. Szerintem fölösleges azt hangsúlyozni, hogy a régiók szerepe milyen jelentős az határokon átévelő transznacionális közlekedés vonatkozásában és úgy gondolom hogy a régióknak ezért is örülök hogy a régiók képviselőit hallhattuk ma itt hogy nagyobb odafigyelést kell fordtanunk rájuk illetve a kiszámthatóság szerintem az ő vonatkozásukban rendkvül fontos. korán kell tájékoztatni és tervezni is illetve hát tervezni hagyni őket ugyanis hallhattuk azt az előadásaikban hogy sok cef ből táplálkozó cef re támaszkodó projektre számtanak terveznek késztenek elő és ma pedig délelőtt bulc asszony meghallgatása folyamán a vele folytatott eszmecserénél pedig azt hallhattuk hogy hogy számtanak a cef ből való elvonásra, illetve hogy ugyanakkor azt is hallhattuk, hogy van pénz, csak a megfelelő projektekre várnak, illetve hogy a projektek minősége a hozzáadott európai érték, illetve a munkahely teremtő képességük lesz az elbírálások során a mérvadó. Úgy gondolom, hogy ezekben a régiókban, de más hasonló helyzetben lévő régióknál kis minőséges projektumokról van szó, és itt visszatérek a kiszámíthatóság e, kérdésére ugyanis már ugye jelentős munka energia pénz került befektetésbe arra is hogy ezeket a projektumokat eddig elhozzák a régió képviselői és azt gondolom, hogy szükséges megadni a megfelelő segítséget nekik most az új előállt helyzetben is, illetve az új pénzelési mechanizmusokra való átállás vonatkozásában is, amely, mint hallottuk, egy, egy eldöntött ö, ö, téma és egy eldöntött kérdés. Nekünk itt szerintem a közlekedési bizottságban oda kell figyelnünk arra, hogy a bizottság ö, megadja a régióknak azt a szükséges támogatást, azt a szükséges segítséget, amelyről Bulc asszony nekünk ma beszélt, épp a minőséges projektumok elkészítésében, illetve hogy, hogy a pénzügyi kiszámíthatóság megmaradjon továbbra is. Köszönöm szépen. Danke sehr. Die nächste ist Elisabeth Lukaszewska. A következő Elisabeth Lukaszewska. Köszönöm szépen, elnök úr. Én is szeretnék az összes előadónak köszönetet mondani a prezentációikért. Hiszen azt mutatja az előadásuk, hogy az alulról felfelé való építkezés és az ilyen kezdeményezések mennyire fontosak. Legyünk aktívak a régiókban, hiszen a régiókban és a helyi szinten kell legjobban megérteni a beruházást ezen a szinten tudjuk azt, hogy melyik a legjobb tervezés a regionális fejlődés szempontjából. Ez a panel összhangban volt azzal, amit Slachta professzor mondott, hogy alulról felfelé építkező megközelítésről van, van szükség. És annak is nagyon örülök, hogy régiunk marsalja bemutatta azt, hogy az S19-es útnak mi a gyökere. Lengyelországnak olyan infrastruktúrális és környezetvédelmi programra van szüksége, ami megfelel az eredeti szerződésnek. Mindenki hangsúlyozta, hogy a legnagyobb probléma a végrehajtás szempontjából, a nagy beruházások végrehajtása szempontjából a megfelelő erőforrások rendelkezésre állása. És nagy örömmel hallom, hogy ilyen probléma Pótkárpátia régióban nincs. Vannak rendelkezésre álló eszközök különböző forrásokból, megvan a finanszírozás, és remélem, hogy más szektorokban is, és más régiókban is hasonlóan jó lesz ha, hamarosan a helyzet. Kón kolléga, köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm a pódium résztvevőinek is Köszönöm a konkrét ellenzéseket, a helyszíni beszámolókat. Ahogyan például Lengyelországból hallottuk keleti vidékről, és a balti tenger térségéből hogyan alakulnak ott a tengelyek. A kérdésem arra irányul viszont, ugye, mint a tíz folyosóra, amit a legutóbbi ciklusban meghatároztunk, van egy koordinátorunk. Ő az, aki a mindenkori kormányokkal, a mindenkori közlekedési miniszterekkel az útvonaltervezést, a előkészítést tisztázza, egyezteti a mindenkori országokkal. Én nem tudom, hogy Lengyelországban e csak a központi kormányjal egyeztetnek-e, vagy a helyi szinten is a vajdaságok szintjén is. Ugye itt arról van szó, hogy a megfelelő szakaszokat ki kell jelölni, hol vannak a prioritások. Egy tengely közlekedési értéke éppen akkora, mint amennyire összességében terhelhető egy tengely. És ez egy fontos feltétele annak, hogy például az Aténból vagy a Fekete-tengerből elinduló folyosó, ami a balti tenger irányába mutat. Nos, ez az ez 9-es, tehát a földközi tengertől indul, vagy a fekete tengertől, és ez megy észak felé, erről beszélek. Valakinek ezt koordinálnia, a Connecting Europe Facility-hez persze nem csak a Tránon belül van beruházási volumen, Kramer elnök úr tudja, hogy miről beszélünk, mert erre van pénz, hogy honnan jön ez, de 11 milliárd euró a kohéziós alapból is kivételre került. Azt mondtuk erre, hogy, erre, hogy szánunk ide kohéziós összeget és határokon átnyúló projektekről beszélünk. Ezeket el kell kezdeni csinálni, azt mondtuk most már egy 24 milliárd eurós beruházási volumennél beszéltünk. Vulcs biztos asszony ma még eh, biztosított bennünket arra, hogy mindenféle sokszorosító effektust el akarunk érni a 300 milliárdos beruházási program, ezt bizony ide pénzek mennek a mi közlekedési szektorunkból is, és ő azt mondja, hogy legalább az eddigi összeget kapjuk meg, vagy még inkább többet. Ez az egyetlen lehetőség, akkor van ennek értelme. Ez egy fontos bejelentés volt, mert ha gazdaságot akarjunk fejleszteni, ha növekedést, ha munkahelyteremtést akarunk, akkor infrastruktúrára van szükség, a gazdasághoz közel kell kerülni. Nem csak iparterületeket kell fejleszteni, hanem be kell kötni a piacokba ezeket a területeket, hogy el lehessen adni dolgokat. Ma itt Közép-Kelet-Európáról beszélünk, de és itt ez egy plusz lehetőséget jelent, az EFRA például, az EFRA források a strukturális alapok összességében. E, elnök úr, mindjárt befejezem tehát ezt a pénzt le, oda lehet adni ezeknek az országoknak, és látjuk, hogy a vasfüggöny megosztott bennünket 25 éven keresztül, de az célek itt vannak, hogy Kelet-Németországot említhetném. Én is láttam, hogy milyen nehéz volt ez. De először ott is a közlekedési infrastruktúrát kezdtük kialakítani, de a koordináció rendkívül fontos. És még egyszer megkérdezem, megvannak-e a kapcsolataik a koordinátorokhoz, a mindenkori miniszterekhez, a kormányokhoz, a miniszterelnökökhöz akár, hogy a prioritásokat kijelöljék, méghozzá oly módon, hogy közben a határokon átnyúló módon dolgoznak. Tomás Borella. Very briefly, I promise. Nagyon rövid leszek, ígérem. Dziękować panom za, za te bardzo ciekawe prezentacje i Mindenkinek szeretném megköszönni a nagyon érdekes prezentációkat. Először is azt szeretném Pajna úrtól kérdezni, hogy mi a véleménye. Milyen lehetőségek vannak a kárpáti stratégiát a Via Kárpátiával, az útvonallal összekapcsolni. Tehát egyrésztről a stratégiát, amit az Európai Parlamentben megvitatunk, hogyan lehet összekapcsolni a Via Kárpátiával, magával az úttal. Mi Magyarország véleménye erről? Popov úrnak pedig azt a kérdést tenném fel, hogy a környezetvédelmi aspektusok hogyan kapcsolódnak össze, és milyen hatással vannak az Európai Bizottság döntéseire akkor, amikor a közlekedési prioritásokat kiválasztják. A környezetvédelmi aspektusok mennyire befolyásolják a kiválasztott projekteket. Volt-e olyan eset, amikor döntő fontosságú volt a környezetvédelem a projekt kiválasztásában. Ortil úrnak először is szeretnék gratulálni a modell bemutatásához, illetve a Via Kárpátia és az S19-es Kárpáti régióban való megvalósításához. De szeretném arra kérni, hogy lobbizom még hatékonyabban Lengyelországban. Azért, hogy a pénzösszegeket, ahogy azt Bulc asszony is mondta ma délelőtt, csoportosítsák át a Connecting Europe Facility-ből, az Európai Hálózatfinanszírozási Eszközből, a Juncker tervben szereplő új eszközök alá. Így új finanszírozási eszközhöz jutunk, és hogyha a lengyel kormány komoly és eléggé határozott, akkor remélem, hogy ez sikerülni fog, és fejleszteni tudjuk a régiónkat. Liste? Én vagyok az utolsó a listán. Csodálkoztam az első két előadásnál, ott az közutakról beszéltek. Csak miért nem gondolnak egy kicsit tovább? Lehet bővíteni, például lehet csök, de lehet csökkenteni a közlekedést, hogy a meglévő utakat jobban kihasználjuk, és jobb legyen azokon a közlekedés, jobban folyjon. Tehát mondok Németországból, Kárszton és Metman között, amikor felújították az utakat, akkor 500 helyett 23 ezer utas volt egyszer csak. De hát, és hogyha át tudom terelni ezt az utasokra, például, tehát itt van, nyilván itt van a, a kipufogógáz, stb. zaj, ez komoly probléma. Hogy tudom ezt megszünteti? Több utat építek, vagy igyekszem átterelni az embereket Tehát közösségi közlekedése, mert az gyorsabb és hatékonyabb. Szeretném elmondani, 1972-ben az akkori főpolgármester Münchenben Fogel úr, az egyik legfiatalabb főpolgármester volt, ő azt mondta, hogy megöli a városainkat az autóforgalom, aki azt mondta, hogy ha utakat ültetünk, akkor közlekedést és nagy forgalmat, meg dugókat aratunk. Tehát hogy lehetne ezt megváltoztatni? Tehát hogyha csak az automobil közlekedést erősítjük, száz példát mondhatnék a világból, ez nem működött, egyre inkább a fordított utat járjuk. Ami pedig a hatékonyságot illeti, a pénzügyi hatékonyságot, mondok egy példát, az A20-as Németországban akkoriban azért építették, hogy Kelet-Németországot újra bevonják, és fél óránként látunk egy autót, tehát már nem érte meg megépíteni. Tehát önmagában az utak építése nem kölcsönöz olyan gazdasági erőt, amiről álmodunk. Ezt alaposan elemezni kell. Ami az utolsó hozzászólást illeti, ha megnézzük, milyenek az EU céljai és hol ruháznak be, akkor ez egy hatalmas különbség a kettő között. Ugye azt néztük, hogy ha pénz 60%-a a közútba megy, 20%-a a sínekbe, és 0,7%-a 07 a a kerékpára. Azt mondta, hogy Magyarország példamutató a sineknél, Magyarország a kerékpároknál is példamutató 2%, tehát kétszer olyan magas, mint az európai átlag. Magyarok más utat jártak itt, és ez egy fontos szerepet játszik, hogyha a közutakba öljük a pénzt, akkor nem érjük el a környezeti céljainkat, de természetesen mobilitást akarunk Európában és klímát védeni. Ezért aztán eh, hogyan gondolkodnak ezen? Ez a kérdésem. És Lengyelországban az összes frakció itt a szakbizottságban az 1,2 milliárdot elutasította, hogy ezt áttegyük ezt a pénzt a közutakból, a sínekből a közutakba. Na most elkezdenek a lengyelek is másképp tervezni, a határokon átnyúló vasútfejlesztésben gondolkodnak, és itt a 50 az átlagos sebesség például, ezt is említették. Nem fontosabb ezt gyorsítani, mint egy autópálya projekt, amely 700 km, és amiből 50 kilométert építettek meg az utóbbi 10 évben. 30-40 év kell, mire befejezik ezt az autópályát. Ezt a kapcsolatot szeretném jobban megvilágítani a válaszaikban. Önöki a szó, parancsoljon. Ura? azt gondolom, hogy rövid volt az idő, és azért nem tudtam kitérni arra, hogy természetesen Magyarországon a 2014-2020-as időszaknak az egyik nyertes a vasútfejlesztés, hiszen több mint 5 milliárd eurót fogunk fordítani a közlekedés fejlesztésére. Ebben ugye érintettem a, a, a hagyubjali régiót, ami fejlesztésre került, de természetesen itt a, a Budapest-Miskolc fővonal is kiemelt területet kap és hát vannak eh, egyéb elképzeléseink, ami még nem is fér bele a 2011-20-as fejlesztésbe, a Debrecen-Nagyvárad vasútvonalnak a fejlesztése, illetve a Püspökladány átándi vasútvonal, ami szintén Nagyváradot köti össze természetesen mi is szeretnénk az elővárosi közlekedés fejlesztést fejleszteni debrecen esetében egy részletes megvalósthatósági tanulmányt késztettünk éppen európai uniós forrásokból bzunk benne hogy az elővárosi közlekedés fejlesztése tényleg tudunk olyan kapacitást a közösségi közlekedésre összpontostani ami versenyképessé teszi a közúti közlekedést éppen fourteen és twenty között debrecenben egy 100 millió forintos, 100 millió eurós beruházással egy intermodális közösségi közlekedési központot építünk. Szeretnénk azt elérni, hogy csökkentsük az utazásra fordított időt, amit a, a, a régióban a, a települések egymás közötti megközelítését szolgálja, illetve nagyon fontos a járásközpontoknak az elérhetősége. Azt gondolom, hogy itt, itt kifejezetten a vasútfejlesztés, illetve a közútfejlesztés között nem lehet különbséget tenni és a, a maga a, a, a, a Hajdubjár esetében azt gondolom a, a kerékpárút hálózata nagyon fejlett, az a feladatunk, hogy hálózatba szervezzük ezt a rendszert. Természetesen szeretnék válaszolni Porebe úrnak, a, a, azt gondolom, hogy nekünk stratégiai célunk, hogy a, hogy a, a, a Kárpátok fejlesztése megvalósuljon egészen, hogy a, a, a balti tengertől egészen Dél-Európáig. Ennek a folyosónak része ez a eh, Debrecen, Nagyvárad, eh, M35-ös, M4-es útnak a, a, a kiépítése, illetve ez csatlakozik már az M35-ös, M3-as úton Miskolc és Kassa irányában. Azt gondolom, hogy Szlovákia és Románia között már ez az észak-déli eh, tengely Magyarországon kiépítésre fog kerülni legkésőbb 2020-ig. Köszönöm. Köszönöm szépen. Danke sehr. Sie haben das Wort jetzt. Köszönöm szépen, Öné a szó. Köszönöm szépen, elnök úr. Hadd kezdjem az önkérdésének a megválaszolásával. A hat perc, amit kaptunk, sajnos nem elég arra, hogy mindenről beszámoljak és ráadásul az Európai Parlament előbb, előtt beszélni nagy kihívás, és nagyon fegyel, nagy fegyelmezettséget kíván tőlünk. Úgyhogy nagyon sokat nem tudtam beszélni a vasutakról, de az előző programozó időszakban az erőforrásaink 28%-át osztottuk el, ö, osztottuk a vasutakra. 50%-ból, ami a közutakra és a vasutakra jutott, 28%-ot a vasutakra szántunk. Az árvizek után ez volt a legbiztonságosabb módja annak, hogy a déli régiókat elérjük. Így próbáltuk régiónkat Európa felmaradó részével összekötni a légi közlekedés és más közlekedési formák, valamint a szélessávú internet is nagyon fontos elemei a kommunikációnak, tehát ezekről se feledkezzünk meg. Kelet-Lengyelország, amiről ma a mai nap szóltam, 20, Lengyelország lakosságának a 25%-ának az otthona. A közlekedés fejlesztés nem csak Podkárpátia régióban, hanem egész Európában kellene, hogy segítse a fejlődést. Az Európai Unió külső határának a közelében élünk, úgyhogy szorosan nyomon követjük azt is, hogy a szomszédországokban mi történik. A nagyon híres úgynevezett európai öm, állatokra, vagy régi tenyésztők által használt terelő út modernizálásra szorul. Ennek az útvonalnak a modern megvalósítása az egyik fő prioritásunk. Nézzük meg Csehországot, a Cseh köztársaságot. A mi infrastruktúránkhoz hogyan tudnak kapcsolódni? Nem egy horizontális kapcsolatról beszélünk, hanem a kapcsolatok hálózatáról. Azt kérjük, hogy különböző forrásokat tudjunk találni arra, hogy ezt a hálózatot létrehozzuk. Ez az úgynevezett montázs nagyon finom, de tovább, vagy fontos, de további két milliárdra van szükség, hogy a költségvetésünket fel tudjuk tölteni. A biztos hogy nagyon pozitív jeleket fogalmazott meg. Azt mondta, hogy a területi szerződésünket, az eredeti szerződésünket újra tudjuk tárgyalni. Így talán fel tudjuk tölteni a költségvetést, és a szükséges beruházásokat meg tudjuk tenni. A régiók nagyon igénylik ezt a támogatást, mert tisztában vannak azzal, hogy így lehet a szociális kirekesztést és a különböző régiók földrajzi kirekesztését ellensúlyozni. A mai vita rendkívül fontos, és engedjék meg, hogy hozzájáruljunk ezek, ezen projektek megvalósításához, illetve további projektek kialakításához, akkor, amikor a meglévőek már úton vannak. Köszönöm szépen, Popov úr. Köszönöm, elnök úr. Először Poreva úr kérdésére szeretnék reagálni, ami a környezetvédelmi elemeket illeti, ezek integráns részei a jogszabályoknak, nemzeti és európai szinten is. Például az operatív programok stratégiai és környezetvédelmi felmérést is kell, hogy csatoljanak. Úgyhogy a környezetvédelmi hatás tanulmányokat el kell minden esetben végezni. Na már most itt a kérdés az, hogy a nemzeti kormányok végzik el ezeket a hatástanulmányokat. És ők ezen eljárásoknak a jelentőségét nem mindig veszik teljes mértékben figyelembe. A közlekedés fejlesztése szempontjából nagyon fontos mindig az alternatíva kiválasztása, és általában teljesen figyelemmen kívül hagyják az alternatív megoldások keresését. Nem gondolják végig azt, hogy ez a, az autópálya vagy ez a vasút más útvonalon is futhatna-e. És akkor, amikor a környezet pusztításáról van szó, még akkor is, hogyha az Európai Bizottság végez tanulmányt, akkor is az nagyon későn ér el hozzánk. És még akkor is, hogyha a környezet megóvása érdekében egy olyan programot hozunk létre, amelyel helyreállítjuk a környezetet az építkezés után, ez nem mindig valósul meg, vagy nem teljes mértékben. Ezek a korridorok nagyon drágák. Ezek a korridorok általában csak a térképen húzott vonalak, megfelelő környezeti felmérés, vagy környezetvédelmi és pénzügyi ö, mérleg húzás, vagy mérleg készítés nem történt. Nem vesszük figyelembe azt, hogy a környezet pusztítása végső soron akár drágább lehet, mint hogyha új útvonalat találunk, és nap mint nap, amikor közlekedési rendszert építünk, ezeket a döntéseket meg kell hozni a közlekedési rendszer 20-30 év múlva a gyermekeinkre is nagyon komoly kihatással lesz. Éppen ezért rendkívül óvatosnak kell lennünk, és bölcsnek akkor, amikor döntéseket hozunk e területen. Például a négyes számú koridor, a transeurópai koridor, amely összeköti Hamburgot Szaloniki kikötőjével, és áthalad Bulgárián. Ez egy rendkívül sűrű használt koridor a teherszállításban. Bulgáriában jelen pillanatban van egy vasút és egy autópálya is, de ezek nem tudják felvenni ezt az iszonyatos forgalmat, még a ö, személyforgalomhoz is kevesek. Úgyhogy gondoljuk végig azt, hogy a környezetvédő, vagy környezetbarát közlekedési módok mennyire elterjedtek. A kerékpározás jelen pillanatban csak városokban terjedt el, de nincs nemzeti kerékpározási fejlesztési tervünk. A városokon kívül nem foglalkozunk ezzel, pedig figyelembe kéne venni, hogy szükség van rá. Köszönöm szépen a kérdéseket, köszönöm szépen a válaszokat mindenek előtt, a prezentációkat is. Természetesen továbbra is maradhatnak a körünkben, a következő panelt meghallgathatják, tolmácsolás is van. Köszönöm szépen. szó. Nos akkor, a harmadik beszélgetésre térünk rám, amely a közlekedési infra infrastruktúra gazdasági, szociális növekedésre gyakorolt hatására, illetve közegre gyakorolt hatására, növekedésre gyakorolt hatásáról beszél. Először Vince János, az Európai Utasok Szövetsége, a European Passengers Federation részéről beszél, ő a utasok perspektíváját jeleníti meg közép-kelet-európai szempontból. Parancsoljon! Köszönöm szépen. Először is szeretnék az elnökünknek és a Trán titkárságának köszönetet mondani. Egy fél pillanatra hadd szakítsa meg. Kérem, akik el akarják hagyni a termet, tegyék meg gyorsan, mert ez így nem udvarias az előadónkkal szemben. Tehát köszönöm, hogy az utasok perspektívájáról beszélhetek a közép-kelet-európai tagállamok közlekedési elérhetőségéről, és különösen a határokon átnyúló összeköttetésről. Az európai utasoknak a föderációja, vagy, vagy szervezete, egy európai szintű szervezet, egész Európában kép, vannak képviseleteink. 2007 óta rendszeresen fenntartjuk az úgynevezett utazás határok nélkül című jelentésünket. Ez főleg a vasúti kapcsolatokat, de nem csak ezeket vizsgálja az EU-s tagállamok között. Arra a következtetésre jutottunk, hogy a kelet-közép-európai országok csatlakozása óta és a Schengeni térség kibővítése óta nagyon könnyű autóval átkelni a határokon, vagy akár kerékpárral, vagy gyalog is nagyon könnyű átlépni a határokon, de hogyha tömegközlekedési eszközt használunk, akkor már egyáltalán nem olyan egyszerű a dolog. Az európai államok közötti határokon való átlépés. Szeretném majd bemutatni hogy vannak olyan esetek, ahol a helyzet konkrétan romlott. Mik az általános elvárások a felhasználók, az utasok szempontjából a határokon átnyúló kapcsolatok tekintetében, hát ugyanazok az elvárások, mint a felhasználók esetében bármilyen tömegközlekedési kapcsolat esetében legyen rendszeres a szolgáltatás, legyen megfelelő integrált menetrend, függjenek össze a járatok, és legyenek jelentős városokban megállók a határok mindkét oldalán, ne csak a határon. A belföldi szektorokat is megfelelően szolgálja ki, és a különböző szállító társaságok közötti együttműködés is legyen gördülékeny. A valóság sajnálatos módon nagyon eltér attól, ami az ideális lenne. A tipikus határokon átnyúló kapcsolatok közép-kelet-európai régiónkban nagyon kevés szolgáltatást jelentenek. Itt három példát látunk ebből a régióból, ahol látható, hogy kettő, három vagy maximum öt és rendszertelenül közlekedő járat megy át a határokon. Ez nem hasznos semmilyen határokon átnyúló közlekedés céljaira sem. Még egy jelentős probléma, a határokon átnyúló utazás árképzése. Bizonyára ismerik ezt a térképet, hiszen én ugyanabból a régióból származom, mint Pajna úr. Hogyha 30 kilométert meg akarunk tenni Magyarországon belül, azt néhány euróért megtehetjük. Hogyha valaki nyugdíjas vagy diák, akkor még kedvezményt is kap, tehát féláron tud valaki utazni. Összehasonlításban elmondhatom, hogy a román árak talán még ennél is olcsóbbak. Mindazonáltal, hogyha néhány kilométeres utat akarunk megtenni, a határ mindkét oldalán azonban, akkor nem lehet kedvezményt igénybe venni, és a felnőtt árak majdnem tízszer olyan magasak, egy határon átnyúló útra, mint egy sokkal hosszabb útra, amit az ember a saját országában tesz meg. Ez nagyon korlátozottá teszi az ilyen lehetőségek használatát, és ez nem csak az én régiómra vonatkozik, hanem nagyon hasonló óriási ár különbségek léteznek Európa szerte. Az is nagyon sajnálatos, hogy 20 kapcsolat esetében megvizsgáltuk, hogy a helyzet gyakorlatilag romlott, mióta az érintett tagállamok, az érintett országok csatlakoztak az Európai Unióhoz, illetve a Schengeni térséghez. Tehát összehasonlításban csak néhány pozitív példát találtunk. A jó példákról is szeretnék röviden beszélni, <clears throat> mégpedig konkrétan Ausztria és Magyarország, illetve Ausztria és Szlovákia közötti kapcsolatokról a Bécsi térségben. Ez nagyon jó példa, mert mind az árképzés, mind a menetrendek, illetve a szolgáltatások egymáshoz való integrációja nagyon jól sikerült ezen a területen. Szeretnék még a szlovén-magyar határon átnyúló útvonalról is beszélni, ezt az infrastruktúrát teljes mértékben az EU finanszírozza természetesen, lehet még javítani a helyzeten, de mindent összevetve nem működik túl rosszan. Az összeköttetés sokkal jobban működik ráadásul, mint a régió más területein a hasonló vasútvonalak. Összefoglalásképp a határok két oldalán a regionális szolgáltatásokat koordinálni kéne, és a belföldi árak, a támogatott árok, árak, azok a határokon túlnyúló célállomások esetében is alkalmazandóak kellene, hogy legyenek. Kötelező kellene, hogy legyen a határokon átnyúló szolgáltatások fenntartása, és az infrastruktúra fejlesztése EU pénzből nem csak az infrastruktúrára kellene, hogy fordítódjon, hanem a szolgáltatások rendszeressé tételére is. Tehát hiába költünk az infrastruktúrára, az elpazarolt pénz lesz, hogyha nincsenek rendszeres járatok, amik használják ezt az infrastruktúrát. Úgy gondoljuk, hogyha ezen országoknak szoros kapcsolatuk lenne egymással, és a közlekedés szempontjából is ez megvalósulna, az mindenki számára előnyös lenne. A jelentésünket pedig letölthetik a weboldalunkról. Obst, this director of the European Köszönöm szépen, megadom a következő felszólalónak, Katrin Obstnak az EIFIP részéről a szót, aki a fenntartható növekedés és versenyképesség kérdésében tart előadást. Köszönöm szépen, elnök úr, köszönöm a meghívást. Az Európai Belvízi Kikötők Szövetségét képviselem, Tehát a belvízi kikötők Európai Szövetsége mint egy 200 belvízi kikötőt köt össze Európában. Ez egy tipikus belvízi kikötő. Előlátható a folyó, de a kép közepén látszik az út és a vasút összeköttetés, és hátul pedig az ipar látható, aki letelepszik a kikötőben, mert függ a létük a jó közlekedési kapcsolatoktól. Így a belvízi kikötők különböző szerepet játszhatnak. Az egyik legfontosabb szerem az, hogy multimodális eh, forgatókoronként, hubként működhetnek a TNT hálózaton belül, tehát a tengeri, a szárazföldi és a belvízi forgalmat össze tudja kapcsolni, Ugyanakkor sok város azon gondolkozik, hogy a városi logisztikában a belvízi hajózást jobban kihasználja a közösségi közlekedésbe. Kis cégek és nagyon nagy cégek is szállíthatnak, mint a Volkswagen vagy a BSF. És lehet, hogy a cégek különböző modalitáson szállítják az erőket. például a brüsszeli kikötőben az egyik legnagyobb malom működik Európában, és a lisztet különböző irányban és különböző forgalmi eszközökkel szállítják. Ezek a kikötőknek tehát pontos, fontos pozitív kihatása van a régióra, a térségre, de persze jó kikötői infrastruktúrára van szükség, megfelelő adminisztratív folyamatokra, és persze megfelelő területtervezésre. És aztól félek, hogy a Duna mentén nagyon sok hosszú szút már még előttünk, hogy megfeleljünk ennek, ezeknek a felvételeknek. Ez a Rotterdam Konstanca kapcsolat, ez tehát az európai belvízi hálózat gerince. A forgalmi szint a Dunán, Dunán még mindig sokkal alacsonyabb ahhoz képest, mint a milyen a Rajnán. Ez pedig a pródalnyúbos kollégák adták ezt a szlájdot, és megmutatja a Dunán elért nyereséget. A probléma a Dunával az, hogy hogy nagyon változik a vízmélység, ahhoz, hogy állandó legyen a vízmélység, állandóan kellőképpen kotorni kellene a medret, és sok országban kötelezettségeik ellenére sem kotorják a medret. Az aztán, hogyha alacsony a vízszint, akkor nem lehet az úszájt annyira megtölteni, amennyire meg lehetne rendes vízszint mellett, de azt láthatjuk, hogy a két és fél méteres víz magasságnál, vízszintnél már elég jó profitot lehet termelni, de hogyha jelentősen alacsonyabb a vízszint, veszteséget érnek el az úszájuk üzemeltetői. Egy rehabilitációs és fenntartási tervet dolgoztak ki a Duna számára. Kicsit riasztónak tűnik, a sok pont azt mutatja, hogy hol kell beavatkozni. Elég riasztó az, de hogyha megnézzük a számadatokat, melyek ezek mögött rejlenek, megdöbbentő dolgot látunk. 85 millió euró elegendő volna ahhoz, hogy az egész Duna szakaszán, a hajózható szakaszon a két és fél méteres folyamatos vízmélységet biztosítsunk, és évente még 8 millió eurót kellene fordítani a kotrásra, mederkarbantartásra. Ez voltak éppen nagyon kevés, hogyha más ráfordításokat veszük figyelembe. Az Európai Bizottság jelezte, hogy hajlandó pénzügyi támogatást adni e célra, tehát az ágazatban mi ennek nagyon örülünk, és arra kérjük a közlekedési minisztereket, hogy támogassák ezt a tervet. Holnap üléseznek az európai közlekedési miniszterek, és reméljük, hogy támogatni fogják ezt a tervet és végezetül a tervezetből valóság lesz, és a Duna egész évben hajózható lesz teljes terheléssel. Ennyit akartam mondani, ez EFIP részéről köszönöm szépen. Und der nächste ist... A következő pedig Mosó Cillászló, a Magyar Vasúti Szövetség elnöke, a Hangrél elnöke, a logisztikai szektor véleményét mondja el a közép országok infrastruktúrájáról parancsoljon. Elnézést. Köszönöm, elnök úr. Köszönöm, hogy meghívtak erre a meghallgatásra, és hogy lehetőséget kapok arra, hogy itt beszéljek a parlamenten közép-kelet-európai vasúti közlekedés problémáról, az esetleges megoldásokról. Elmúlt héten konferenciát szerveztek Budapesten, amelynek a problémája a szállítás volt folyamatosan a teher közlekedést, és igyekeztek megfelelő megoldásokat találni. Azt hiszem, hogy pontosan szervezik meg ezt a területet, és nyitott a piac a verseny előtt, de megállapíthatjuk azt, hogy a közép európai régióban más problémákat meg tudnak állapítani, amelyek az egyéb 15 tagállamra nem vonatkoztak. Mi ezekkel a problémákkal foglalkoztunk. Itt láthatnak egy megfelelő mozdonyt. Ezt a Gyesev használta, ez egy osztrák-magyar társaság, ez a 25. évfordulójára emlékezett az úgynevezett pán-európai pikniknek. A piknik 1989. augusztusában volt. Ekkor tört meg először, hogy Sopron közelében megnyitották eh, a vasfüggönyt. Olivier Onidi egy videó üzenetet küldött, ahol a következőket mondta. Itt az ideje, hogy vasutat használjunk arra, hogy összekössük Európát. <clears throat> Nagyon örülnék neki, hogyha Magyarország és más közép-kelet-európai államok alapvető szerepet játszanának a cél elérésében. Az Európai Bizottság szívesen együttműködik önökkel a cél elérése érdekében milyen jellegű kihívásokról is beszélünk, amikor a piacot megpróbáljuk erősíteni. El kell mondani, hogy megfelelően működő infrastruktúrális vállalkozásokra van szükség. A verseny biztosításához erre feltétlenül szükség van, és ez célja kell, hogy legyen a teherszállítóknak is. A negyedik feladat egyébként az, hogy az államok felelősségét biztosítsuk, meg kell érteniük a vasúti közlekedés fontosságát, és ilyen értelemben kell alakítani a jogalkotást is, de mindenképpen látniuk kell, hogy milyen lépésekre van szükség, és külön szeretnék beszélni a társaságok felelősségéről is. Mit tehetnek az ügyfelek? Az ő céljuk ugye az, hogy versenyképes árak legyenek, és betartsák a menetrendet és a biztonságot. De azt látni kell, hogy meg, meglehetősen magasak az árak felénk időnként, nem jó a minőség, és túl hosszú az szállítási időm és nem megfelelőek a, a tulajdoni viszonyok, különböző szigorított előírások vannak, ez nehezíti az együttműködést az úgynevezett vasúti folyosók lenni, jelentenék a megoldást, ha javítanák az infrastruktúrát, és egyablakos rendszert vezetnének be a vasutakon. Ez mindenképp, és erősíteni, javítani kellene a forgalom irányítást is. Ez az első alkalom, amikor a terminálok és az üzemeltetők szerepét is figyelembe kell venni. Ez nagyon fontos, hogy összhangba hozzuk az el, a közlekedés irányítást az ügyfelek elvárásaival. Ezek a legfontosabb lépések, amikor a folyosokról beszélünk. Amikor a rendeletet először olvastam, nagyon elégedett voltam ezzel, mert láttam, hogy az erős európai szabályozás késztetheti a tagállamokat arra, hogy megfelelő módon kezeljék ezt a kérdést. Meg kell említeni, hogy az infrastruktúra üzemeltetők nem értenek egyet a szigorításokkal, nem megfelelő információkat adnak, és gyakran nincs alternatív útvonal sem de a közös infrastruktúrális politika hozzájárulhat a sikerhez. Itt az interoperabilitás kerül előtérbe, és a megfelelő standardek kialakítása. Ezt már a második diámon bemutattam. Most láthatják a központi paramétereket, amelyeket a folyósokkal kapcsolatban az infrastruktúra üzemeltetőnek biztosítaniuk kell. Bizonyos országokban ezek még álmot jelentenek, de <clears throat> Bizonyos helyeken léteznek úgynevezett vasúti hidak is a két ország között, és túlságosan gyakran alkalmaznak szigorításokat mindenképpen intelligensen kell felhasználni az rendelkezésre álló összegeket. Ezen a dián láthatják a folyosók, a transzeurópai folyosók kelet-európai részét. Itt négy folyosó van érintve, Láthatják, hogy Törökország, amelyik nem európai tagállam, egy rendkívül fontos üzemeltető ügyfele a koordinátoroknak. Itt pedig a napjainkat látjuk, a valóságot. Mint már korábban mondtam, pillanatnyilag Görögország és Törökország vonatkozásában nem eléggé versenyképes a vasút. Természetesen vannak kompok a két ország között, ez elég jól működik, de pillanatnyilag nem látjuk, hogy milyen lépéseket lehetne tenni itt a javítás érdekében. Ezek pedig a szűk keresztmetszetek. Nem tudjuk eléggé kihasználni a vízi nem lehet ki a várakozási időket megállapítani és meglehetősen magas költségek jelentkeznek emiatt. Megfelelő információs hiányzik az infrastruktúra üzemeltetők részéről. Nagyon kevesen vannak, akik az intermodális terminálokat és a fordítókorongokat üzemeltetik. Itt vannak a következmények. Nem csak arról van szó, hogy nagy mennyiségű áru nem kerül a vasútra, hanem ennél többről. Itt a egy nem számíthatok ki, hogy mikor érkeznek meg a vonatok, amikor a kikötőbe befut a vasút, talán már elment a hajó, ilyenek, de mindig optimista vagyok, és mindig is és, és erősen optimista vagyok, hogyha a vasút jövőre gondolok. Európai koordináció útján ezeket a szűk keresztmetszeket megszüntethetjük, és a kohéziós alapon más lehetőségünk keresztül azt hiszem, hogy komoly eredményeket tudunk elérni infrastruktúrális szempontból is nagy várakozásaim vannak. Az intermodális terminálok fejlesztése rendkívül fontos. A vasúti kapcsolatot kialakítani. Köszönöm szépen a figyelmet. Ja, vielen Dank. Köszönjük szépen. Ezek voltak az előadások. Most pedig már is megadjuk a, a szót a képviselőtársainknak. Köszönöm szépen, elnök úr! Köszönöm ezeket az érdekes előadásokat. Katrin Obst érni 85 millió euróról beszélt, hogy erre volna szükség ahhoz, hogy a Dunát a Straubing és Fischhofen közötti szakasz kivételével hajózhatóvá lehessen tenni. Honnan veszi ezt a számadatot? Ez az első kérdésem. Második kérdésem. A Straubing-Fischhofeni szakasz hajózhatóvá tehető-e? Azaz tehát reális célkitűzése az, hogy hasonlóan képítsük a Dunát, mint ahogy ma a Duna, mint ahogy ma a Rajna hajózható. Az önvélemény szerint reális ez, hiszen pontosan tudjuk, hogy az egyes tagállamok is meglehetősen ellenzik eh, ezeket a, ezt a fellépést. Köszönöm, kérje más a szót. Ha nem, akkor én még magamhoz ragadom a szót. Először, ami az jogokat illeti. A Bécstől keleti, keletre fekvő közlekedési tömörülés Magyarország, Ausztria és Szlovákiára terjed ki, határon átnyúló, és mégis ugyanazzal az árral dolgoznak. Nem másolják ezt a példát Európában, már pedig mégis nálatok ez működik. Azt gondolom, hogy ez egy jó példa. Miért csak Szlovákia, Magyarország és Ausztria között működik, de más régiók között nem működik egy ilyen rendszer? Pedig nagyon fontos volna. Második pont a cross-border, a határon átnyúló szempontok. Sok példát mondhatnék, a Szelp-Ast példát, ez 8 km vasfüggöny választotta el ezt a két települést. Megvalósítható volna, de egyszerűen nem gondolkoznak a beruházók a határon túlra. Egy régi vasúti kapcsolat, amely a következő vasúti csomóponthoz vezet, de a határon átnyúló módon nagyon fontos volna. A Berlin-Stettin új kapcsolatot, amikor létrehozták eleinte, az ár nagyon magas volt, a lengyelek nem tudták ezt finanszírozni, a vasút, üre, a vonat üres volt. Aztán a Berlin-Brandenburgi Vasúti Szövetség megállapodott abba, hogy 10 euróba kerül a jegy mindenki számára, és mind Stettinben, mind Berlinben a tömegközlekedésre is érvényes a jegy. Azóta tele vannak a vonatok, és a vasúttársaság sokkal több pénzt keres az alacsony jegyára, mint régen magas jegyárral. Tehát sokkal inkább tömegben érdemes gondolkozni, mint a magas jegyárban hiszen így nem lehet jövedelmet elérni. Utolsó kérdésem Sopróról beszélt. Persze, emlékszünk a 25 évvel ezelőtti pán-európai piknikre, és egy csodálatos kapcsolat van Bécsből, Sopronon keresztül Zágráb, Jubjána, Koper irányába. <clears throat> Egy-két szakaszt elektromos vontathatóvá kellene alakítani, hiszen vasútkapcsolatról van szó, máshol meg két nyomtávossá kellene tenni, és így a, bal, a Alpok-Adria kapcsolatot ki lehetne építeni, hiszen nem kellene mondjuk a Szemering alagutat megépíteni, hanem ezt a Bécstől, Sopronon keresztül Zágrábba vezető vasútvonalat egy kis ráfordítással 6-ról 4 órással csökkenthetnénk a menetidőt. Mit gondolnak erről? Nos, hogyha más nem kéri a szót... Gebe ich die Antworten. És akkor megadom önöknek a szót. Parancsoljanak. Ja, vielen Dank. Köszönöm szépen. Két kérdést is feltett. Az egyik kérdés a 85 millióra vonatkozott Nos, egy tanulmányra hivatkoztam, amelyet a Dunai Térség Stratégia keretén belül készítettek el. A Dunai Térség Stratégia titkársága készített el ezt a vizsgálatot, az inputot, a becsatolást, az adatokat pedig az egyes tagállamok biztosították. Így számolták tehát ki a 85 milliót, mondom a tagállami adatokra építve. Ami pedig a masterplant, a vezértervet illeti, erről holnap este tárgyalnak majd, ha jól értettem a kérdését. A másik kérdés, hogy össze lehet-e hasonlítani a Rajnát meg a Dunát. Azt hiszem, hogy igazságtalanok vagyunk a Dunával szemben. Nem kell ez két folyamnak egyformának lennie. A rajnak vannak, rajnának vannak specifikus ipar, a iparai, amelyek a Rajna mellett telepettek le, speciális régió ez. Nem hiszem, hogy a Dunát, hogyha teljesen hajózhatóba tennénk, ugyan hasonlítana a Rajnára, de a Dunának van egy saját potenciálja. És nem az a kérdés, hogy rajnál változtathatjuk-e a Dunát, hanem sokkal inkább, hogy a benne rejlő potenciált ki tudjuk-e használni. Például az egész biomassa kérdéskörben a Dunának hatalmas potenciálja van, érdemes volna ezt megvizsgálni. Péter. Parancsoljon. Említette a Sopronnal kapcsolatban a Vín Sopron Zágráb a Koper vonalat. Valóban Magyarországon is vannak olyan hiányzó szakaszai, amelynek nincsenek villamosítva, de ezek egy-kettő éven belül befejeződnek. Hát a dupla vágány legalábbis Magyarországon még valóban nagyon hiányos nagyon kevés vonalunk van, ami dupla vágányú. Magyarország most azt a stratégiát fogja követni, hogy menetrend alapú infrastruktúra fejlesztés keretében bizonyos, szekció, bizonyos részeket villamosít. Az Alpok-Adria, illetve a Vingrác vasútvonal az valóban egy érdekes kérdés. Magyarországon a Győrsopron ében furti vasút a Sopron-Szombathely Szentgotthárd országhatárszakasz már felújította 120-160 km per óra sebességre alkalmas, villamosított, és most fogják telepíteni az ERTMS rendszert is. De én említettem az előadásomban, hogy az egyes országoknak mindig vannak érdekei, hogy merre terelje az áruforgalmat, és ezt be lehet folyásolni a pályahasználati díjjal. Én nemrég néztem, hogy például milyen pályahasználati díjak vannak a Semmeringbánon, alacsonyak, és milyenek például a Westbánon. Magasak. Hát nyilván a Westbán egy túlterhelt, arra nem érdeke az ÖBB-nek, hogy menjenek a tehervonatok, elég vonat van, de menjenek a Semmering fele. Ausztriának az az érdeke, hogy a tehervonatok a Semmering vonalon menjenek, és emiatt például hiányzik a 40 km hosszú Grác és a magyar határ Szent Gotthár közti szakasz villamosítása is. Ez pedig egy hátrány, hogy nagyobb volumenű forgalom menjen arra. Tehát nyilván ez is egyszer egy megegyezés kérdése lesz, vagy ezt a erre a szakaszra is terelnek európai áruforgalmakat. Danke. Köszönöm szépen. Most pedig Vince úr kap szót. Egyetértek Kramer úrral abban, hogy a jó példák Például a Bécsi és a Berlini régió jó példái követendőek. A hasonló területek miért nem teljesítenek ilyen jól? Szerintem a kontraszt még sokkolóbb, hogyha a Bécsi régiót önmagában tekintjük, ahol Ausztriából Magyarországra és Ausztria felől Szlovákia felé óriási mértékben javult a helyzet az elmúlt években, és most már integrált rendszeré vált az egész. Mindazonáltal úgy ebben, ebben a régióban. Magyarország és Szlovákia között szinte az összes meglévő kapcsolat és az összes öm, személy szállító vasúti kapcsolat le lett zárva az elmúlt években. A régiónak nagyon jelentős lehetőségei vannak, benne van a potenciál, de nagyon fontos az, hogy a közép-kelet-európai emberek és államok, a kormányokat is beleértve, nem rendelkeznek azzal a hozzáállással, hogy a jó tömegközlekedés biztosítása mennyire fontos lenne. Nem kezelik helyén a dolgot. Ma már beszéltünk róla, arról, hogy ezekben az államokban nagyon sok ember a tömegközlekedés csak másodlagos lehetőségnek tekinti, amihez azok folyamodnak, akiknek nincs autója. És az autóval rendelkező állampolgárok számára egyre több és egyre jobb utat kéne építeni. De a Beach vagy Berlin esetében is látható bevett nyugati rendszerek azt mutatják, hogy a helyzet javítható. Remélem, hogy azon esetekben, ahol nincs közeli nyugati ország, tehát nem a nyugat és kelet kapcsolódásáról van szó, ott is néhány év múlva ezeket a jó példákat követni fogják. És végül egy záró megjegyzés az én részemről. Nagyon szeretném hangsúlyozni, hogy az infrastruktúra nagyon drága. És éppen ezért nagyon fontos, hogy használjuk, ha már egyszer megépült. Közép-Kelet-Európában nagyon sok határokon átnyúló infrastruktúra van, ami akár olyan jó is lehet, mint a nyugat-európai határokon, de a meglévő infrastruktúrát nem használják ki eléggé, a lehető legnagyobb mértékben ki kéne használni. Köszönöm. Ja, vielen Dank. Und jetzt... Köszönöm szépen. Ez azt jelenti, hogy meghallgattuk a kilenc előadást, az érdekes vitát, az eszmecserét az Európai Bizottság is figyelemmel kísérte. Helena Pintonak adnék szót most a bizottság nevében. Egy dolgot hozzáteszek, ha jól értettem az imént, akkor az árak, bizonyos árakat kifejezetten magasra tesznek, hogy ne használjanak egy már meglévő kapcsolatot, és adott esetben egy konkurenciát hozzanak létre egy, egy 10-20 év múlva megépülő alagúthoz. Hogyha ez így van, akkor megkérném a bizottságot, ez így rendben van? Akkor megdrágítunk egy meglévő vonalat, ami mondjuk csak egy pályán közlekedik egy pályás vonal, és csak hogy megvédjünk egy beruházást a jövőben, tehát ismerjük ezt rökmény Nikeping között volt egy ilyen, akkor féltek, ugye, hogy a féma esetleg megcsúszik, és megakadályozzák. Tehát ezt világos -e, hogy így értettem. Akkor a bizottságnak megadnám a szót. Én tanulmányoztam néhány ország pályahasználati díj politikáját. Nyilvánvalóan leg, sok helyen előnyben részesítenek olyan szakaszokat, ahova terelni szeretnének forgalmat, tehát alacsonyabb díjak vannak ahol pedig egyébként is kihasználta az infrastruktúra, ott magasabb díjakat határoznak meg, hogy ha még több vonat akar jönni, és az belefér, az fizesse meg a többet. Tehát így lehet tulajdonképpen versenyezni vasútvonalaknak egymásnak. Nyilvánvaló Ausztriának érdeke a Semmeringbánnak a teljes kihasználtsága, azért alacsonyabb árakat határoz meg. Ebben az esetben egy áruforzási operátor meggondolja, hogy egy mozdonyváltással, hiszen Grác és Szent Gotthard között dízelvontatás van, mozdonyváltással közlekedjen, mert Magyarországon villanyvontatás van ezen a vonalon, vagy pedig a Szemeringen végig villanymozdonyal, nyilvánvaló az olcsóbb a villanymozdonyos. Ja, vielen Dank, das ist natürlich interessant. Köszönöm szépen, ez nagyon érdekes, mert Németországból csökkentették a teherautó autópályadíjat, mert azt mondták, hogy alacsonyak a kamatok, és ezért csökkenteni kell az útdíjat. Annak ellenére, hogy 7,2 milliárd hiányzik évente az infrastruktúra fenntartására az utakon, és máshol meg önkényes a helyzet. Nagyon érdekelne, hogy az Európai Bizottság erről mit gondol. Hintó asszony, parancsoljon. Köszönöm szépen, hogy meghívtak DG Move képviseletében vagyok jelen, a megfelelő osztályal, amely a Connecting Europe Facility is hozzánk tartozik. Nagyon érdekes vitát hallottunk a mai napon, úgy gondolom, és alapvetően számos példát hallottunk arra, hogy mennyire fontosak a jó közlekedési kapcsolatok, és ö, hiányoznak gyakran ezek a kapcsolatok a balti államokban vagy Kelet-országban lényegesen rosszabb a hozzáférhetőség, mint a régi tagállamokban. Természetesen azt el kell, hogy mondjam, hogy az Európai Bizottság felismerte azt, hogy mennyire fontos és mennyire nehéz kiépíteni az infrastruktúrát a határokon átnyúló területeken, Önök is elmondták a mai napon, hogy milyen esetek vannak példaként, ahol hiányzik az együttműködés az egyes tagállamok között, vagy adott esetben a kormányzati szándék nem áll fenn egy-egy fejlesztésre. Ezért az új eszköz a TNT és a Connecting Europe eh, egyrészt, másrészt pedig a végrehajtási eszközök a folyosókkal kapcsolatban, ezek elhangzottak, a mai napon vannak ilyenek, meg vannak az európai koordinátorok is, tehát őket kell alkalmazni. Hogyha a Connecting Europe Facility-ről beszélünk, akkor emlékeztetnem kell arra, hogy számunkra a határokon átnyúló szakaszok a legfontosabbak, és mindenek előtt a, a, a folyosók kiépítése során, mert ezek nélkül a folyosók nem annyira érdekesek, itt az interoperabilitás is meg kell teremteni, foglalkoznunk kell ezzel a kérdéssel, Nagyon érdekes számokat hallottunk 2007-2013 közötti szakaszban, de a mostani programozási időszakban is, ha megnézzük a finanszírozást, több mint 50%-ot kívánnak a közutakra fordítani. Megint csak ez azért van, mert másrészt a Connecting Europe Facility egyébként a belvizeket, belvízi hajózást, meg hát a vasutakat is szeretné jobban erősíteni. Egy további aspektus az a kapcsolatok a különböző közletési ágak között, hogy ezt megteremtsük. A belvízi kikötők nagyon fontosak, de nem tudnak működni, hogyha megfelelő közúti vagy vasúti kapcsolatok hiányoznak egy kikötő esetében. Enélkül ez nem fog működni, ezért a Connecting Europe Facility-nek itt tennie kell valamit amit szintén megemlítettek többen az előadók. Nem csak a Connecting Europe facility beszélünk, amikor a határon átnyúló szakaszokról beszélünk az infrastruktúránál, e, teljes egészében kell látni a dolgokat, és a lengyel e, régiókról beszélünk, a Via Kárpátika esetében igen, itt különböző lehetőségek vannak, és azt hiszem kiváló megközelítést alkalmaznak. Mondhatnánk EU szinten is, hogy ilyen irányba kell törekednünk. Itt vannak a kohéziós alapok is, és hát a Digi Régió is belátta ezt. Azt gondolom, hogy egy sor együttműködési lehetőség van a Digi Move és a helyi érintettek között. Felvetődött egy néhány további dolog is, hogy hány régiót lehet bevonni a TNT koridorok, folyosok ügyébe. Erre szeretnék külön kitérni, itt vannak a koordinátorok is, például a régiókat be kell vonni rajtuk keresztül is ebbe a munkába, és azt gondolom, hogy ezt az üzenetet el kell küldeni hozzájuk, amit ma is hallottunk, hogy valójában mm, kik azok, akik hozzáférnek a Connecting Europe finanszírozásához, és kik azok, akik a strukturális alapok felé kell, hogy orientálódjanak régióként és erőteljesebb együttműködésre van a tagállamok és a régiók között. Er, enélkül ez nem fog működni. Ez az egyik legfontosabb célunk. Ezért is gondolkodunk a folyosók és a koordinátorok eszközében. Hallottunk itt egyébként néhány sikertörténetet is vagy legalábbis azok kezdetét, mint hallottuk, a megállapodás a tagállamok között feltétlenül szükséges, enélkül nem megy. Végig kell gondolni, hogyan tudjuk a Dunát például jobban finanszírozni, hogy fontos víziút legyen. Ez rendkívül fontos téma. Úgy gondoljuk, hogy a bizottság egyértelműen a dolog mögé áll, és a koordinátorok úgyján támogatni is tudja ezt már az elején elhangzott a balti államok problémája, a hozzáférhetőség és a kapcsolatok hiánya számukra igen súlyos, és azt gondolom, hogy elkezdődött a megoldás, és ez az egyik legfontosabb kiemelt úgynevezett zászlóshajó projekt. Összefoglalásképpen azt tudom mondani, hogy nagyon sok információt kaptunk a mai napon, a bizottság nevében beszélek, tudjuk, hogy rengeteg feladat vár ránk, de el kell, hogy mondjam, a keret megvan pillanatnyilag, e, most kell végrehajtani azt, amire képesek vagyunk, aminek a kereteit megteremtettük önökkel együtt. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen hinta asszonynak, a bizottság képviseletében köszönöm megjegyzéseket, köszönöm a résztvevőknek, külön köszönöm az elnökségnek. Ez az utolsó ülésünk a mai, az idei évben, ezért délben még kocintottunk is. Két személytől szeretnék búcsút venni, ők azok, akik jövőre már nem lesznek itt. Krisztina Radcliffe, itt anyasági szabadságra megy, ezt meg is értenénk, csak örülnénk hanem a, szak, a policy departmenthez megy, marad még velünk kapcsolatban, de nem közvetlenül a titkárságunkon. Természetesen minden jót kívánunk a jövőben, mint kettejüknek, hogy már úgy mondjam, sőt hármajuknak, és köszönjük szépen az együttműködést, a támogatást, amit biztosított a titkárságunknak. A másik személy, aki távozik, az a szomszédom. Mihail Wojciechowski elhagyja a közlekedési területet, és az Agri szakbizottsághoz igazolát. Köszönjük szépen, Mihail, az együttműködést, a kiváló támogatást, sok sikert, és minden jót kívánunk az Agriban is. Ezzel az ülés a 2014-es utolsó ülést berekeztem. Minden jót kívánok, kellemes karácsonyt önöknek, és boldog új évet!